Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en el día de hoy la comisión de peticiones. Me van a permitir que antes haga... Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök a petíciós bizottság ülésén, lenne néhány észrevételem. Manconi asszony sajnos nem tudott eljönni a mai ülésre. Éppen ezért nekem kell őt helyettesítenem. Második közlendőm. Szeretném üdvözölni egy küldöttséget, aki itt van ma a körünkben. Titkár úr szépen felírta. Ez a delegáció de Sajonia de, Lanz, de érkezett ez a csoport. Az ottani regionális petíciós bizottság érkezett el ide a CDU delegációja. Hannelore Dissol asszony vezeti a delegációt, heten vannak itt, és a ülésterem végében foglalnak helyet. Szeretném őket üdvözölni. Jár úr hívta meg őket, de Jár úrnak közlekedési gondjai támadtak, kicsit késve érkezik, de biztosítom önöket arról, hogy tudunk arról, hogy itt vannak, járul át önöket vendégül, de hát kérem érezzék magukat otthon. Remélem, hogy a kollégák segítenek önnek. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak, tehát Örömmel üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságon belül. Äh, Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk ma Önöknél vendégként, és követhetjük az ülésüket. Nagyon köszönjük előre is. Eh, me imagino que me habrá dado las gracias porque... Gondolom köszönetet mondott, mert eh, a tolmácsolásról lemaradtam. Kérem, ismételje meg. Can you repeat it? Thank you very much. Hát- Tisztelt elnök úr, nagyon köszönjük, hogy eljöhettünk Szászországba ide önökhöz, hogy megengedték, hogy kövessük az ülésüket, és mi a CDU frakciónak vagyunk a petíciós bizottságának a tagjai a Szászországi parlamentben, és ezért most szeretnénk azt itt figyelemmel követni, hogy itt az Európai Parlamentben hogyan kezelik a petíciókat. Mis colegas, eh, es un placer que están... Amint említettem, kollégáim nevében is üdvözlöm Önöket, Köszönjük, hogy eljöttek ide a petíciós bizottság ülésére. Ezen bevezető után térjünk rá a napirend tervezetek, onnan mindenkinek megvan egyes napirendi pont, a napirend tervezet elfogadása, ezzel kapcsolatban van-e valami észrevétel a tervezettel kapcsolatban? Nincs, akkor a napirendet elfog, a napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. 2012. október 8-9. ülés jegyzőkönyvének elfogadás, ez a kettes napi rendi pont, ezzel kapcsolatban valamilyen észrevétel nincs, akkor hármas napi rendi pont az elnök közleményeit, ezt már megtettem, már bejelentettem a közleményeimet. Kapom a tájékoztatást, megérkeztek a petíció benyújtói, petíciók benyújtói. 5-6-os petícióról van szó együttesen fogjuk a két petíciót kezelni, tehát az ötös és a hatos együttesen fogjuk tárgyalni, de a hatossal kezdünk. Én mind a kettőről fogok beszélni. Hatos. Jean-Marie Servance, francia állampolgára nyújtotta be, 198 per 2012-es számú petícióról van szó, a gentechnológiával módosított szervezetekről és a méhészetről szól, hogyha jól tudom, akkor itt van körünkben, igen. Szervensz úr, Szilvensz úr. és Szilvia Beltrán Pajares petíciáról is beszélnem kell, a 812 per 211-es számú, ez a Plataforma Európa de los Consumidores del Media Ambiente nevében benyújtott petíció. Tessék, megadom a szót a petíció benyújtójának. Hola. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! Hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy ide jöhettem és fogadtak a nehéz eh, körülmények ellenére is. Ez hatása van a közlekedésre, a sok havazás, az én petícióm a génmódosított szervezetekre vonatkozik, illetve a fogyasztók védelmére. Engem Olivier Belválnak hívnak, én vagyok a Francia Méhészeti Szervezet vezetője, a szakszervezetünk több mint 6000 méhészt összegez, az Európai Bíróság 2011. szeptember 6-án hozott egy ítéletet, és ebben az ítéletben úgy döntött a bíróság, hogy a GMO-kból származó virágpor, illetve az MPN 8-10-es kukorica virágpora nem kerülhet bele a mézbe, illetve erre külön engedélyt kell kérni. Annak érdekében, hogy a fogyasztók egészségét, illetve választási szabadságát megvédjük, az élelmiszereinkben használt GMO-kat előzetes engedélynek kell alávetni, illetve ezt címkézni is kell. Mostanáig a GMO-k amelyek eh, belekerültek a mézbe, kikerültek ebből a szabályozásból, és úgy érezték a szabályozók, hogy a méz nem tartozik eh, a szabályozás alá. Mi úgy érezzük, hogy a GMO-kra eh, vonatkozó szabályozás összeegyeztetetlen a méhészeti szabályozásokkal. A méhészek aggódnak a GMO-k hatása miatt a kaptáraikra, illetve a méhekre. Ezen kívül a GMO-k használata az esetek 98%-ában nem megfelelő növényvédőszerek használatát is jelent, és ez káros a méhekre nézve. Az európai fogyasztók ellenzik a GMO-k használatát, éppen ezért a GMO-knak jelentős negatív hatása van a méz minőségére, illetve a méhekre is a méz természetes termék. Éppen ezért mi úgy döntöttünk, hogy más méhészeket, illetve környezetvédelmi szervezeteket is összegyűjtünk, és közösen nyújtunk be egy petíciót az Európai Bizottsághoz, illetve kérni fogjuk a, a Monsanto 8-10-es kukoricavirágbora engedélyének felfüggesztését és nagyon fontosnak tartjuk, hogy készüljön egy nagyon komoly környezeti hatástanulmány a MOL 8-18-as kukorica virágporának hatásáról. Fontosnak tartjuk a átláthatóságot a fogyasztók számára. A német és olasz méhészek is csatlakoztak a kérésünkhöz, és számos környezetvédelmi belga szervezet is szeretne hozzánk csatlakozni négy különböző nyelven, franciául, angolul, olaszul és spanyolul férhető hozzá a petíció, illetve német nyelven is olvasható. 300 ezer eh, online aláírás gyűjt, gyűjtöttünk. Nem vagyunk um, um, tapasztalatokkal rendelkező petíció benyújtók, éppen ezért lepett meg bennünket a petíció ilyen nagy száma, ez is azt mutatja, hogy milyen fontos a téma. 15 hónappal a bíróság döntése után az Európai Bizottság jogalkotási módosítást javasol, amely nem oldja meg a GMO problémáját a mézre nézve, és az Európai Parlament egy méhészeti szabályozásbeli módosítást javasolta a bizottságnak, hiszen eddig úgy tekinti ez a szabályozás, hogy a virágpor pusztán összetevő, de nem alkotó eleme a méznek. A méz egészséges és természetes termék. Fontos, hogy a polgárok is ezt így tekintsék, és hogy mindez így maradjon. Hogyha a mézben vannak GMO-k, akkor eh, címkével kell, címkén kell ezt feltüntetni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi eh, szabályozás kizárólag azok érdekeire van tekintettel, akik GMO-kat szeretnének termeszteni. Tehát a bizottsági szabályozás nem hozott megfelelő megoldást, és nem szeretnénk eh, ezt az álságos eh, rendszert fenntartani. Mi egy tényleges eh, méhészeti védelmet szeretnénk a GMO-k ellen, és szeretnénk megvédeni a mézet, illetve mindazon termékeket, amelyek ezt tartalmazzák. Köszönöm. Uh, señor Jean-Marie Belba. Köszönöm szépen Jean-Marie most Erik Budle úr következik a bizottság részéről. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy a méhészek véleményt meghallgathattuk a méhészeti probléma egy nagyon fontos probléma, és már egy második petíciót is benyújtottak, amely növényvédőszerekre terlet ki. Éppen ezért fontosnak tartjuk azt, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a problémát, hát ezen fáradozunk több év óta, de ez egy nagyon nehéz probléma. Ami a bizottsági ítéletet illeti, a szeptemberi 2011-es ítéletet, ebből kiderült az, hogy a bíróság is fontosnak tartotta a problémát, viszont a bíróság rosszul értelmezte a virágpor definícióját. Éppen ezért eh, mi ennek a méz irányelvnek a módosítását javasoltuk, annak érdekében, hogy a virágpor statútumát tisztázzuk a mézben. A virágpor nem eh, hozzáadott összetevő, amelyet a tesz hozzá a virág eh, a mézhez, hanem a virágpor alkotó eleme a méznek. Természetesen benne van a mézben. Fontos ez a különbségtétel az összetevő és az alkotó elem között, és a címkézés problémája is felmerült, hiszen a GMO-k jelenlétét címként kell feltüntetni. Az Európai Parlament eh, csütörtökön folytatott vitát Görling asszony jelentésével az MV-ben, illetve fog még egy további vitát folytatni. A bíróság ítélete alapján eh, kezdeményezéseket ragadtunk meg, hiszen szeret kértük volna az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét is a MON 810-es kukorica virágpora hatásáról, tehát az eredeti engedély alapján a virágport nem értékelték, mivel voltak értelmezésbeli problémák az állati eredetű termékek kapcsán. Az Élelmiszerbiztonsági Hatóság megerősítette azt, hogy ez a virágpor, amely a MON 810-es kukoricából származik, nem jelent kockázatot az emberi egészségre nézve, csak úgy, mint más nem GMO-s kukorica virágpora. A Monsanto társaságtól azt kértük, hogy nyújtson be kérelmet az engedély megszerzésére, a MON 8-10-es kukorica virágporára vonatkozóan pozitív választ kapott a Monsanto erre, eh, mégpedig eh, decemberben, 2012. decemberében. Ezt, azt a szabályozást meg kell valósítani, tehát a Monsanto engedélynek meghosszabbítását, hiszen négy éve járt le erre ez az eredeti engedély. A közös Európai Kutatóközpontot is megkértük arra, hogy próbálja meg olyan módszereket kidolgozni, amelyek ki lehet mutatni a mézben a GMO-k jelenlétét, illetve mennyiségszerű jelenlétét is. Vannak olyan módszerek, amelyek kapcsán ki lehet számolni a mézben levő százalékos GMO arányt a kimutatás módszerei jelenleg rendelkezésre állnak. Én szeretnék kávét is, tehet is, tejjel. Köszönöm. A tagországok ezt e, e, igénybe vehetik. Entre les cultures OGM et les cultures euh, conventionnelles en relation avec l'apiculture tehát újból kapcsolatot kell teremteni így a méhészeti ágazattal. Mint említettem, megkértük a kutatóközpontot arra, hogy aktualizálja a korábbi dokumentumokat, és vegyék figyelembe a kötelező távolságtartást a GMO-k azokon, azon területek között, ahol GMO-kat termesztenek, illetve olyan területek között, ahol nem eh, GMO-s virágport eh, termesztenek. Tudjuk azt, hogy három kilométer távolságra tudnak eh, távozni a méhek a kaptáruktól. Tehát ez a kutatóközpont most véglegesíti az anyagot, illetve jelezte azt, hogy tulajdonképpen a virágpor pusztán 0,1%-át teszi ki a méznek. Ezen kívül vissza szeretnék térni néhány pontra, amit a petíció benyújtója megemlített. Azt kéri, hogy a GMO-kkal kapcsolatos összes anyagot blokkoljuk egyenlőre, amely a virágporra vonatkozik. A MON 8-10-es kukoricát engedélyezték, van egy burgonyafajta is, amelyet azonban Európában nem termesztenek, amelyet szintén engedélyeztek, illetve más anyagok is értékelés előtt vannak, ez a kukoricára, szójára, gyap, gyapotra, illetve céklára terjednek ki. A méhek azért szállnak ezekre a növényekre, hogy igyanak, hiszen a levélből veszik fel a vizet, és majd megnézzük a második eh, eh, petíciót is a neonikotinoidok eh, kapcsán. Tehát a GMO-kra visszatérve a virágporoknál, mint említettem, Európában ilyen nincsen. Tehát ennek a virágpornak a mérgező hatása a méhekre nézve jelentős ellenőrzésnek lett alá vetve, és ezt az élelmiszerbiztonsági hatóság tüzetesen megvizsgálta. Mi azt kértük, hogy a hatástanulmány térjen ki a GMO-k hatására, a méhekre kifejtett hatására nézve. Az EFSA számos kritériumot rögzített annak érdekében, hogy a tudományos kutatások eredményeit alátámasszák, és jelentős kritériumot szenteltek a beporzást végző rovaroknak, illetve a méheknek. A petíció benyújtója azt is kérte, hogy a jegyzőkönyvet bocsássuk rendelkezésre. A GMO-król szóló tanulmányok jegyzőkönyvei már most is rendelkezésre állnak, kérésre ezeket megkaphatják az érintettek, és az összes GMO-t engedélyeztetni kell. Minden egyes személy, aki hozzá akart férni a GMO-król szóló dokumentumokhoz, megkapta ezt a hozzáférési lehetőséget, illetve az információkat. Tehát, mint említettem, hozzáférhetőek ezek a dokumentumok, nem a teljes közvélemény számára, de mindazok számára, akik ezt külön kérték. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság is reagált az összes kérésre, és egyetlen kérésre utasítottunk vissza. Vannak bizalmas anyagok, a személyek nevére vonatkozóan ezeket nem tudtuk rendelkezésre bocsátani, de az összes tudományos kutatást, illetve tanulmányt mindazok számára rendelkezésre bocsátottuk, akik ezt külön kérték. Nem gondolom, hogy itt hazugságról lenne szó, az Európai Bizottság nem akar hazudni. Nem igaz ez, azt gondolom, hogy egy kicsit túlzott kijelentés. Hangsúlyozni szerettük volna azt, hogy a bizottság a GMO-knak jelentős figyelmet szentel, különösen ami az emberi egészségre, illetve az állatok egészségére kifejtett hatását, illeti az európai szabályozás a GMO-kra nézve a legszigorúbb a világon. Azok az országok, amelyek GMO-kat termesztenek, folyamatosan amiatt panaszkodnak, hogy túlságosan hosszú időt vesznek eh, igénybe a tanulmányaink, az ellenőrzéseink, Európában négy-öt évet vesz igénybe egy ilyen engedélyezés megadása, Dél-Amerikában pusztán három-négy hónapot. Vannak eh, érdekellentétek is, mi elismerjük azt, hogy ez hosszú idő, viszont a világon egyetlen olyan hely sincsen, ahol a GMO-k értékelése szigorúbb volna, mint Európában. Európában a legszigorúbb a GMO-kra vonatkozó szabályozás. Enfin, je, je voudrais terminer par euh, euh, deux points. La culture du még két pontot szeretnék megemlíteni. Euh, Franciaországban nemzeti szabályozás tiltja a Um, kukoricák uh, GMO-s termesztését, tehát itt nincsen uh, kockázat a francia mézek. Nézve viszont a petíció benyújtója elmondta azt, hogy szervezete más európai országot is uh, megkeresett, illetve egyesített a petícióban. Mi tettünk egy javaslatot, annak érdekében, hogy a tagországok maguk dönthessenek a saját területeiken termesztett növényekről bizonyos kritériumok alapján. Az úgynevezett együtttermesztés keretében. A jelentéstevő első olvasatban már készített egy jelentést, a tanács egyenlőre blokkolja a Dán elnökség óta ezt az állásfoglalást, de mi számítunk erre a javaslatra Mindegy, hogy egy régióról van, ez szó, a tagországról, de fontos, hogy egy adott tagország akár regionális, akár tagországi szinten saját maga dönthessen arról, hogy engedélyezi-e a GMO-kat, illetve hogy ezeket adott esetben megtiltja-e. Azt gondolom, hogy ez sok problémát megoldana a méhészek számára, és köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy hozzászólhattam. Köszönöm szépen, Taylor úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a petíció benyújtójának is, és annak is örülök, hogy a bizottság képviselője ilyen komoly hangsúlyt fektet a méz, illetve méz termékek biztonságára. De amikor az EFSA-ról beszélt, bizonyára emlékszik arra is, hogy az elmúlt Peti ülésen a Szerelino jelentésről beszéltünk, ami szintén a GMO élelmiszerekkel foglalkozik, és az EFSA-nak akkor az volt az álláspontja, hogy egy eléggé lovagias módon elutasítja a kritikát. Tehát az EFSA munkáját azért kétségek kísérik, legalábbis azzal kapcsolatban, hogy mennyire részrehajló az EFSA. Én támogatom a panasz benyújtóját, és 2011. szeptember 6-ára szeretném felhívni a figyelmüket, amikor az Európai Bizottság, Bíróság úgy döntött, hogy a GMO virágport tartalmazó termékeket csak úgy lehet forgalomba hozni, hogyha erre külön engedélyt kapnak. Azt hiszem, egyetlen módja van annak, hogy a méheket védjük, és ez rendkívül fontos az élelmiszer, illetve környezetbiztonság szempontjából, illetve azért, hogy a fogyasztókat védjük, illetve a méh, méhészeket. Itt egy moratóriumról lenne szó, a GMO termékekre egy moratóriumot kell bevezetni. Arra kérem tehát a bizottságot, hogy a GMO kukorica MON 810-es fajtájáról kapcsolatos engedélyezést függessze fel, és vizsgálja ki a GMO termékeket tartalmazó méheket. Azt kell kivizsgálni, hogy a méhekre, illetve a kaptárokra milyen hatásuk van, és kérem, hogy nyilvánossá is tegyék ennek az eredményét. A méz irányelvet a héten zárgyalja a parlament ENVI szakbizottsága. Ezt azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell előznie egy ilyen mélyreható tanulmánynak. A panasz benyújtója több ezer aláírás gyűjtött már össze. Azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell venni, amikor ilyen kérdésekről tárgyalunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Még valaki szeretne hozzászólni? Nem? De mindjárt megadom a panasz benyújtónának a szó, de először a képviselőket kérdezem meg, hogy van-e valaki? Nem? Akkor a petíció benyújtójának adom meg ismét a szót. Très bien, je vous remercie de... Köszönöm szépen a magyarázatokat. Az Európai Bizottság kivételt szeretne tenni a méztermékek esetében. Az Európai szabályozásban. És amikor génelemzésekről beszélünk, illetve a GMO-k jelenlétéről a termékekben, akkor ami a bizottsági javaslatot illeti, akkor itt az egész méz mennyiséget veszik, és kizárólag a virágpor tartalmaz módosít GMO-t. Tehát Fontos lenne kivételt tenni, amely nem vonatkozik más élelmiszerekre. Vannak olyan növények, amelyek kapcsán készült tanulmányt, én itt a kukoricát emelném ki, illetve a gyapotot. Ami pedig a gyapotot illeti, nem csak, hogy virágpor szerzés céljából keresik meg a méhek, hanem a déli országokat is illeti, illetve más országokat, a mi szomszédunkat, Spanyolországot is. Spanyolország kapcsán pontosítani szeretném azt, hogy a kollégánk, a spanyol kollégánk, illetve a spanyol méhészek hivatalosan állást foglaltak a mézirányelv ellen, ugyanúgy, ahogy más országok is, más Európai Uniós országok, tehát Spanyolországgal együtt 96 eh, millió hektárnyi eh, területen eh, termesztenek Monsanto-s kukoricát, és ők is egyetértenek velünk abban, hogy ne módosítsák a, a méz irányelvet, ami az érdekellentétet illeti. Nagyon örülök annak, hogy ez lassan napvilágra került, hiszen ami a GMO-król készült tanulmányokat illeti, illetve a növényvédőszereket, lassan lanyhul ez az érdekellentét, és készült egy független tanulmányt is. Nagyon fontos, hogy ez az átláthatóság kötelező érvényű legyen a tagországokban is, annak érdekében, hogy a döntéshozók ezeket megfelelően figyelembe tudják venni. Köszönöm. Vamos a ver, como hay una... Köszönöm. Taylor úr. Auken asszony. Margaret, tessék. Igen, egy kérdésem lenne a bizottság felé. Lehet, hogy ők, ők úgy gondolják, hogy a gémokkal semmi gond, ezek biztonságosak. És ugye kiváló reklámok is vannak erről. Hát erről már sokat beszéltünk. Mostanáig ez be volt tiltva. Tudjuk azt is, hogy a termelőknek milyen terhei vannak. Például az, hogy címkézzék a termékeiket, például a méztermelőkre is vonatkozik. A méztermelők feladata az, hogy jelöljék, hogyha van benne GMO tartalmú növény. Hát szerintem a méztermelőket, a méhészeket kárpótolni kéne, hiszen kárt szenvednek. Lehet, hogy ezzel a jelöléssel kevésbé tudják értékesíteni az általuk termelt mézet. Szerintem ez nem tisztességes. Nem maguknak kell ezt a költséget állni. De a állunk szemben, ezt egy egyéni méhész nem igazán tudja megtenni, valószínűleg még az EFSA-nál is hatalmasabb testületről van szó, de ez más lapra tartozik. A kérdésem az, hogy a kárpótlás hogyan néz neki? Egy ilyen GMO jelölésnél nyilván sokkal kevesebb mézet lehet értékesíteni. Még akkor is, hogyha a bizottság szerint a GMO-kkal semmi gond nincs, biztonságosak, még, még akkor is beszélni kell a címkézésről. Elnök, köszönöm. A bizottságtól egy nagyon-nagyon rövid választ kérek, max. három perc. Kérem, kérem Auken asszonynak válaszoljanak. De mots, si vous me Ha megengedi, elnök úr, csak nagyon röviden. Ami a GMO-k jelenlétét illeti a mézben, fontos, hogy egy feltétel teljesüljön, a GMO-ra kell engedélyt kérni. Hogyha nem engedélyezett ez a GMO, akkor nulla toleranciát alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy ezt a mész nem lehet kereskedelme bocsátani, ez világos. Itt a MOL 810-es kukoricáról van szó, amelyet engedélyeztek bizonyos tagországokban, többek között Spanyolországban is. Hogyha egy olyan GMO-ról van szó, amelyet a közösség területén nem engedélyeztek, úgy tudok kell tenni ezt a mézet. A bizottság nem követi a Monsanto véleményét, én ez ellen tiltakozom. Mi az EFSA véleményét követjük, és az EFSA azt mondja nekünk, hogy ez vagy ez a termék nem jelent kockázatot az emberi egészségre és az állati egészségre, mint a környezetre nézve, akkor mi ezt engedélyezzük, hogyha van egy enyhe kockázat, akkor megpróbáljuk kiiktatni ezeket a kockázatokat, de nem követjük a Monsanto kampányát, és én ez ellen hevesen tiltakozom. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Egy másik petícióról másik petíciót is tárgyalnom kell. Nem tudom, hogy ön fogja ezt is, ön fogja ezt is bevezetni. Nos, a következő petíció után fogunk döntést hozni a két petíció sorsáról. Az ötös petíció benyújtójának adom meg a szót, Szilvia Beltrán Pagliaresnek. De őt is, őt is önképviseli. Mesdames et messieurs, euh, je vous, euh, je vous prie de... Hölgyeim és uraim, kérem, vegyék figyelembe azt, hogy ez a másik petíció nem a mi szervezetünket érinti közvetlenül, hanem a petíciós bizottság engem, engem arra kért, hogy egy olyan témát védjek meg, amely eh, a francia méhészeket is érinti. Itt eh, a fitogyógyászati eh, termékek hatásáról van szó a méhekre nézve. Én nem ismerem, hogy hányan írták alá ezt a második petíciót, nem ismerem a tartalmát. Éppen ezért elnézést szeretnék kérni hogyha általános módon nyilvánítanénk véleményt, mint a francia méhészek képviselője, tehát ezt a petíciót egy környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szervezet nyújtotta be, mégpedig egy spanyol szervezet. Ez a petíció elutasítja azt, miszerint ne lenne hatása a fitógyógyászati termékeknek a méhekre, hiszen számos méh pusztult el. Tehát igenis veszélyesek, károsak a, há- a három molekula hatásai, a tiametoxán, a klotianidin hatása és a fipronil hatása. amikor a növények lélegeznek, erre jelentősen súlyos hatással vannak az említett vegyi anyagok, és ezt a mézek, méhek fogyasztják, illetve hogyha a méhek bármilyen olyan növényre szállnak rá, amelyek kapcsolatba kerültek ezekkel a vegyszerekkel, akkor nagyon káros hatást fejtenek ki ezek a méhekre tehát a francia és az európai méhészek, úgy érzik, hogy 15-17 évvel azután, hogy az összes európai méhész kérte azt, hogy szüntessék meg az imidacloprid forgalmazását, illetve a fipronil forgalmazását, mivel ez nagyon káros hatással van a méhekbe. A tiametoxán, illetve a klotinidin is ugyanilyen vegyi anyagok. Számunkra jelenleg igen sürgető ez a probléma, Fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Bizottság függesse fel a három aktív molekula forgalmazását, de úgy érzük, hogy az összes neonikotioid és femilprilazol családba tartozó vegyi anyag használatát függeszték fel, teljes mértékben értékeljék újra teljesen átlátható módon ezek hatását, ezen alkotóelemek hatását. Fontosnak tartjuk, hogy ez az értékelés teljes módon, független módon valósuljon meg, legyen tekintettel az elővigyázatosság elvére, szakértők készítsék ezt, és senkinek ne legyen érdek ellentéte, hiszen hogyha ma, most 17 évvel az említett uh, súlyos uh, még pusztulás után uh, még mindig engedélyezzük ezeket a vegyi anyagokat, akkor igenis el kell gondolkozni arról, hogy ezek a termékek illegális módon kerültek a piacra, és mi azt kérjük, hogy a tagországok a három molekula forgalmazását vonják vissza. Michael Ari készítette egy jelentést, illetve egy vizsgálatot, a tiametok szám hatásáról, a méhekre kifejtett hatásáról, és a méhek ebben az esetben az Alzheimerhez hasonló betegségben szenvednek. Ma nagy kételjénk vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással van ezeknek a vegyi anyagoknak az emberi egészségre. A környezetet sújtják ezek a vegyszerek leginkább, illetve igenis kockázatot jelenthetnek a fogyasztókra nézve is, még kis mennyiségben is rövid távon, illetve hosszú távon, és tehát kérjük a felfüggesztést az Európai Unió teljes területén. Eh, Köszönöm, mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, egyik kollégának adom meg a szót, aki azt kérte. Ici la commission considère que nous... Köszönöm, a bizottság úgy érzi, hogy itt uh, egy sokkal súlyosabb problémával állunk szemben a méhészeti ágazatra nézve, mint csak a GMO-k által felvetett probléma. A neonikotinoidokkal kezdtünk el foglalkozni három évvel ezelőtt, Franciaországban az adott régióban felmerült problémák aggasztják a közvéleményt, és a 2010 per 21-es irányelvet elkezdtük alkalmazni a neonikotinoidok használatával kapcsolatban. Jelenleg egy olyan feltétel érvényesül, amely nagyobb biztonságot jelent. 2011 márciusában felülvizsgáltuk a kockázata elemzést a még kaptárakra nézve, ami a növényvédőszereket illeti. Ez egy nagyon fontos pont, és vannak olyan anyagok, amelyek a, annak idején láttak napvilágot, annak érdekében, hogy megerősödhessen a módszer, amelyet az EFSA is alkalmaz, a neonikotinoidok, illetve a hasonló típusú növényvédőszerek hatásának vizsgálatakor. 2012-ben készült egy francia, német és brit tanulmány is, és a mi illetve ezek a tanulmányok nagyon aggasztották a méhészeket, illetve a teljes tudományos közösséget is, bennünket is. Éppen ezért azonnal kértük az EFSA-tól, hogy értékelje ezeket a különböző tanulmányokat. Nagyon különös világban vagyunk. Ismerték ezeknek a vegyszereknek a káros hatását, a növényvédőszerek káros hatását a méhekre, de itt nagyon kis adagban um, ezek a vegyszerek módosíthatják a méhek magatartását, nem um, pusztulnak el, de kis hatásban is súlyosan károsító egészségi hatásuk van ezeknek a vegyszereknek. Az EFSA három véleményt um, nyújtott uh, be, illetve készített ezzel a három uh, molekulával kapcsolatban, és az EFSA azt mondja, angolul mondom, high acute risk, tehát magas súlyos kockázat jelent meg ezeknél a vegyi anyagoknál. Éppen ezért gondolkodunk most különböző fellépésekben, annak érdekében, hogy ezt a három véleményt, tudományos véleményt tükröztethessük a szabályozásban is. Két dolgot emáros is el tudok mondani az irányelv mindenképpen megerősödik, majd a 2010-es szabályzat a neonikotinoidok használatával kapcsolatban, ami a porzás előkészítését illeti, hiszen a neonikotinoidok káros hatása a növények beporzásánál jelentkezik, a második tengely a kutatási erőfeszítések megerősítése. Ma két jelentős kutatási projektunk van, amelyeket a DG Research eh, finanszíroz, a DDoc nevű, és a B-Step a másik. Ezek a fellépések értékelik eh, ennek a szindrómának, a kolóniák, mély kolóniák eh, összeomlásának az okát. Számos más betegség is megjelent, illetve vizsgálják az éghajlati hatásokat, a mezőgazdaságra kifejtett hatásait ezeknek a vegyszereknek, illetve megpróbálják a legfőbb okokat összegezni. Tehát itt egy szindrómáról van szó, különböző okokban kereskedő, keresendő ennek oka. Nagyon túl elhamarkodott volna végkövetkeztetéseket mondani, de mindjárt el is magyarázom, hogy miért. Lesznek majd intézkedések a három eh, neonikotinoid ellen. Ma nem tudok még konkrét választ adni, azért, mert három eh, érintett cégtől kértük az elmúlt héten a következőt, amikor a három tanulmányt is megjelent, hogy ez a három cég reagáljon a tanulmányokra, Január 25-ére várjuk tőlük a választ. Meg kell hallgatnunk az összes érintett felet, meg kell hallgatnunk a méhészeket ebben a témában, meg kell hallgatnunk a növényvédőszerek gyártóit, illetve a gazdákat is. Amíg meg lesz ez a három vélemény, nagyon sok sajtóközlemény is megjelent már, ahogy a petíció kinyújtó, benyújtója erre ki is tért, hogy tiltsák be a három vegyszert. Nagyon valószínű az, hogy a bizottság különböző intézkedéseket fog bevezetni, ami a fibronilt illeti. 2013 márciusára várjuk az EFSA véleményt a fipronillal kapcsolatban, és a vélemény alapján majd foganatosítunk olyan intézkedéseket, amelyek a tudományos tanulmányokra támaszkodnak a magas kockázat kapcsán a fibronilnál. Köszönöm szépen, elnök úr, ma ennyit tudok önökkel megosztani. I think Mr. Taylor has asked you the floor. You have the floor. Köszönöm szépen. Taylor úr, köszönöm képviselőtársaim talán tudják, hogy az EFSA múlt héten kiadott egy jelentést arról, hogy a méhek számára a három neonikotonoid rovarírtó milyen kockázatokat jelent. Nem szeretném most kiejteni ezt a három hatóanyagot, de a jelentésnek egyik következtetése az, hogy ezen rovarírtók elfogadhatatlan veszélyeket okoznak a méhek részére, amelyek a virágzó kukoricán porozzák, illetve abból táplálkoznak. További adatokra van azonban szükség. Nagyon korlátozott nagyon korlátozott információ csak rendelkezésre más porzó rovarokkal kapcsolatban, és a neonikotinoidokkal kapcsolatban a jelenlétük mindenképpen a rovarok pusztulását vonja maga után. Ez nagyon-nagyon súlyos a helyzet, ahogy ezt a bizottság is elmondta, a rovar porzás értéke világszerte 153 milliárd eurót jelent, ez a 2005-ös mezőgazdasági termelés világszerte, és a legfontosabb élelmiszer növények leginkább a méhek lététől függenek, és ide tartozik például a kávé vagy más értékes élelmiszerek is. Az elmúlt években nagyon visszaesett a méhek száma világszerte, ezért felmerül a kérdés, hogy a, ha a jelenlegi helyzet folytatódik, akkor annak milyen hatása lesz a vidékfejlesztésre, a környezetre, illetve a élelmiszerbiztonságra. Súlyos helyzet állt elő, és egyre több a tudományos bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy a neonikotonoidoknak milyen súlyos hatása van a méhekre. Nos, éppen ezért támogatom a petíció benyújtóját, aki azt kéri, hogy EU szinten tiltsák be ezen rovarírtószereket. Arra kérem a bizottságot, hogy tegyen lépéseket, és egy általános EU-s tiltást vezessen be a neonikotinoidokkal kapcsolatban. És arra kérem, elnök úr, önt, hogy ezt a petíciót, mint a korábbit is tartsa nyitva. Köszönöm szépen. Beliár asszony, ön kért szót? Merci, monsieur le président. Je suis un peu surprise parce que... Köszönöm szépen, elnök úr. És én ezért egy kicsit meglepődtem, mert azt hittem, hogy talán mások is hozzászólnak majd, de úgy tűnik, hogy nem. És én persze nem szeretném elismételni azt, amit Krisz elmondott. A méhek védelmével kapcsolatban és a beporzással kapcsolatos gazdasági szerepükkel kapcsolatban hiszen már a kollégám számokat is említett, és ez a méhészek számára is rendkívül fontos, de hát természetesen egészségügyi összefüggések is vannak itt. Hiszen a méhek általi beporzás és az ezzel való hozzájárulásuk az élelmiszer gyártáshoz hatalmas nagy többletértéket jelent, és ezt azt hiszem, hogy mindenki el is ismeri. Tehát most eltekintve a gazdaság és pénzügyi költségektől biztos, hogy meg kell, hogy fizessük ennek az árát az élelmiszerbiztonság területén, és nem csak Európában, hanem világszerte így lesz. Tudjuk tehát, hogy miről van szó minnyáján. És akkor most a petícióval kapcsolatban, hadd kérdezem hogy mit teszünk most ebben a dologban, hiszen intézkedni kell, és én a bizottság után csak egyetlen egy dologban kérdezném, hogy hallottam, amit, hát ha nem is paradoxnak, de legalábbis ellenhondásosnak tartok, mégpedig hogy 2009-ben már voltak, 2010-ben tanulmányok, 2012-ben állásfoglalás a parlament részéről a zöldek azt mondták, hogy ez a jelentés nem megy elég messzire, főként ami a peszticidek, herbicidek és a GMO-k összhatásával, kölcsönhatására vonatkozik, és hogy ez nem volt eddig eléggé megvizsgálva. 2013-ban, tehát három tudományos van az EFSA is azt mondja, hogy van közvetlen összefüggés az egyes termékek alkalmazása és a méhek és a méhek kihalása között. Tehát ez egy tudományos igazolás közvetlen összefüggés van. Tehát ezt megállapították. Tehát, és hát sőt tudjuk, hogy jóval tovább nyúlik ez itt a méhek ügyén, hiszen az egész emberiség, élelmiszerbiztonság, stb. stb. érintett ebben. És hogyha ez tudományosan megfelelően igazolás nyert, akkor kérdezem, hogy miért kell most itt mindenkihez, még mielőtt valamit tennénk, minden egyes érintetthez odafordulni és megkérdezni? A peszticidek gyártájához, herbicidek gyártájához, és önök egyetértenek azzal, hogy az EFSA mit mondott, akkor megkérdezik a gazdákat, hogy ők egyetértenek-e azzal, amit az EFSA tudományosan szintézisként megállapított? És akkor, hogy ez most tényleg, akkor önök is elismerik, hogy ez tényleg így van-e, hogy ez veszélyes a méhek, emberek számára, és akkor talán majd egy kicsivel kevesebb peszticidet, herbicidet fognak használni, Na de ha egyszer kérdezem, hát tudományos igazolás van arra nézve, hogy a peszticidek, herbicidek alkalmazása igenis kihat a méhek egészségére, hát akkor nekünk, mint Európai Uniónak ezt a felelősséget magunkra kell vállalnunk, és nekünk meg kell tiltanunk azt, hogy olyan termékeket alkalmazzanak, amelyek veszélyesek lehetnek, és amik ráadásul tudományosan igazolva vannak. Egyébként két hét múlva újra itt összejöhetünk, leülhetünk, véleményt cserélhetünk, főként arról, hogy a pesticidgyártóknak például mi a véleménye ezzel kapcsolatban, és hát persze a mi támogatásunkat ról biztos lehet, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk ezeknek a termékeknek a tilalmát, és ezért is kérem, hogy ez a petíció maradjon nyitva egészen addig, amíg nem sikerül új európai szintű törvényhozást elérni, amely ezeknek a káros szereknek az alkalmazását széles körben megtiltja. Köszönöm. Valaki más kíván még hozzászólni? Kérem, hogy nagyon röviden válaszoljon ezen felvetésekre, és utána pedig a zárszó a petíció benyújtójáé. Oui, une réponse à Monsieur Taylor. Igen. Akkor röviden szeretnék a Taylor úr által elmondottakra reagálni. Ugyanis így van. Négy tagállam nemzeti szinten már tett lépéseket az ügyben annak érdekében, hogy bizonyos növényeket védjenek. És ezek viszont nem általános tilalmai ennek a három itt felsorolt anyagnak, szernek. És ezek a nemzeti lépések egyébként az európai törvényhozással harmóniában történtek, és helyesebben nem, nem e, harmóniában történtek, azonban mi nem fordultunk az Európai Bírósághoz, mert azt gondoltuk, hogy ennek megvan a kellő alapja ezeknek a lépéseknek, és azt hiszem, hogy ez is talán elég jól mutatja azt, hogy a bizottság azért már a múltban is inkább mindig is pozitívan állt hozzá lehetséges betiltásához ezeknek a szereknek. Tehát ugye gyárasszonyhoz fordulok. Miért is fordulunk az érintettekhez? Hát azért, mert ez egy elfogadott gyakorlat. Hogyha valamilyen nagy nehézség van, egy bármilyen gazdasági messzeható hatásra járó dologban, van, akkor mi, mielőtt bármit tennünk, mindenkihez ö, odafordulunk, és mindenkit meghallgatunk, hiszen a méhek 80%-áért, a növények 80%-ának a beporzásáért felelősek. Ha nem lennének méhek, akkor nem sokára úgy néznek ki a Föld, mint a Hold. És a számokat is valószínűleg látták, a fitó szereknek az előállító cégei 10 milliárdot keresnek 10 év alatt, és több ezer munkahely is elvész, tehát 50 ezer körülbelül az annyi munkahely fog elveszni emiatt. De hát akkor most dönthetünk, hogy szerűen szeretnénk kinézni, vagy elveszítjük ezt az összeget, illetve ezt az 50 ezer munkahelyet. És akkor 25-ig megvárjuk, hogy megkapjuk ezeket a reagálásokat, és utána örülünk annak, hogy beszélhetünk önökkel itt az Európai Parlamentben, és elmondhatjuk, hogy milyen intézkedéseket fogunk javasolni önöknek, de hát ezt természetesen majd a sajtóközleményből is meg fogják tudni. Repetition, s'il vous plaît. A petíció benyújtója következik. Sur ce sujet, euh, plusieurs choses. Köszönöm szépen, hogy még egyszer szót kapok ebben a dologban. Nekem több minden mondani valóm is van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a francia kormány a, az agrárminisztérium nevében világosan elmondta azt, hogy a francia mezőgazdaságban máshogy kell termelni, mint ahogy ez egyébként Európában máshol megengedett. Tehát fejlődjön az agrárium, és egy agroökonomikus mezőgazdaságot szeretnénk vetésforgóval, és szeretnénk elkerülni azt, hogy a paraziták felszaporodhassanak a talajban ezáltal. Tehát ez egy agroökológikus mezőgazdasági forma lenne, ami egy nagyon jó alap lehetne arra, hogy elkerüljük a peszticidek túlzott használatát. Itt olyan molekulákat alkalmaznak, amelyek megelőzően hatnak ez irányba. Tudjuk, hogy az antibiotikumok negatívan hatnak az emberek egészségi állapotára. Tudjuk, hogy rezisztenciákat ö, okozhatnak a parazitáknál is, például a talajban. Tudjuk, hogyha a talajban ezek a molekulák hosszú időn keresztül jelen vannak, akkor rezisztenciát alakítanak ki a kártevők ez ellen amelyek aztán később a növényeket károsítják, és ez viszont nagyon erőteljesen a rovarokat és bogarakat is károsítják, akik pedig ebben nem is érintettek, és, és hát többek között nagyon érzékenyek a méhet is. Én egyébként ö, borzasztóan sajnáltam, amikor azt hallottam, hogy Franciaország az európai jog ellen cselekedett, amikor Bayer és egyéb más cégek, Dentna Bayer és egyéb más vállalatok ellenében, amelyek vegyi szereket alkalmaztak, fellépett. És és betiltotta ezeket. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Bíróság egyébként igazat adott volna, hogyha erre sor került volna a francia kormánynak, hogyha a gaucsuk, krúza és az egyéb más termékekkel kapcsolatos intézkedéseit vissza kellett volna, hogy vonja azt mondták, hogy 50 ezer munkahely forog kockán. Jó, de akkor ezt hasonlítsuk össze az 500 ezer munkahelyjel, amely viszont létrejöhet akkor, hogyha biológiai alapon ö, folytatott mezőgazdaságot, agráriumot ö, folytatnánk, és a 10 milliárd euró az a 150 milliárd, de szemben nem egy olyan hatalmas összeg, amit a, ö, akkor ö, vesztünk el, amelyet a, gyakorlatilag a méhek állítanak elő és a méhészetben. Köszönöm szépen, elég sok nyitott kérdés maradt a két petíció nyomán. A, bizt, a bizottság is úgy nyilatkozott, hogy aggodalomra ad okolt ez a téma. Meghallgattuk a érintett feleket. Hogyan járjunk el? Hát első lehetőségünk, hogy itt hagyjuk ezt a petíciót, Taylor úr kérte ezt, a második lehetőségünk, hogy a Környezetvédelmi Bizottsággal felvesszük a kapcsolatot, ezt a kérdést továbbítják, továbbítjuk hozzájuk, hogy ott is tárgyalják meg. A harmadik lehetőség pedig szóbeli kérdés benyújtása a életékes biztoshoz, hogy világosan elmagyarázza, hogyan is vélekedik erről a kérdésről a bizottság. Hogy gondolkodnak erről, hogy vélekednek erről, mit szeretnek ezt hozzátenni? Jó, akkor ezen három döntést hozzuk. Köszönöm. Hetes napirendi pont. Köszönöm a petíció benyújtójának jelenlétét, és rátérünk a hetes napirendi pontra olaszországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. 2012. október 29-31-e között került sor ezen tényfeltáró látogatásra. A jelentés egy jelentés születik erről, a módosítások benyújtásának határideje 2013. január 30-án zárul le, és február 20-án kell lezenni. Valaki hozzá kíván szólni? Tessék. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A tényfeltáró látogatásunk tartalmát már több alkalommal megtárgyaltuk. Láció és Kampánia volt a két hely, helyszín az olaszországi hulladék helyzetről beszélünk, úgyhogy tartalmi kérdésekről nem szeretnék hosszasan beszélni. És két újabb fejleméről szeretnék beszámolni. A delegáció tagjai több kiló dokumentummal tértek vissza. Ezek, ezeket már az elmúlt alkalommal bemutattam. A petíció benyújtó, illetve a hatóságoktól, hatóságok adták oda számunkra ezen dokumentumokat, és azért hoztuk el, hogy ez a jelentés minden szempontból helyén való legyen. Nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki az összes nehézség ellenére találkozott velünk, és a delegációban voltak ö, ö, olasz képviselők, illetve nem olasz képviselők, illetve az, az olasz közigazgatás is részese volt valamilyen módon a, a ö, missziónak, a delegációnak elég együttműködőek voltak. Arra komoly hagyománya van már Olaszországban annak, hogy a hulladékot hogy ne kezeljék, mindenképpen közbe kell avatkoznunk. Lációban és Kampániában a leg súlyosabb a helyzet, itt sürgősen föl kell lépni. A Láció régióban kritikus a helyzet, a delegáció tagjai úgy vélik, hogy a hogy az olasz kormány pontosan tisztában van azzal, hogy mennyire súlyos a helyzet, és nekik kéne valamit tenni azért, hogy ne Róma legyen Olaszország szemétdombja mindenképpen támogatni kell a helyi kezdeményezéseket, de van egy új tény is, amiről be kell számolnom, ez az Olaszország látogatás óta merült fel. Egy különleges biztost jelöltek ki egyébként régebben volt ilyen kampányában is. A delegáció tagjai nagyon kritikusan vélekednek ezen különleges megbízott szerepéről, illetve feladatairól. Nem így kell ezt a problémát megoldani, és már nagyon régóta gond az Olaszországban, hogy nem megfelelően kezelik a kérdést. Sürgősségi lépéseket tehet ez a különleges megbízott, és ez, ez az eljárásmód egyáltalán nem felel meg a problémának, sőt, kontraproduktív lehet. Szóter, Szoteri úr volt a különleges megbízott Lációban, Kléni miniszter jelölte ki ismételten, tehát új mandátumot kezdett meg. Hangsúlyoznám azt, hogy a delegáció részeiről mi egyáltalán nem vélekedünk pozitívan egy ilyen különleges megbízott szerepéről, kijelöléséről, Pontosan ellenkező az eljárás azzal, amit mi kérünk. Láció és kampánia egyetlen megoldást jelölt ki, gyakorlatilag kizárólag szemét lerakó helyekkel foglalkoznak a hulladék összegyűjtésével. Most ezek általában olyan szemét lerakó helyek, amelyek csak ideiglenesen vannak kijelölve jó magam és kollégái, például Auken asszony, tudjuk, mit jelent az ideiglenes, nem a hulladék mennyisége, hiszen a hulladékot azt itt lerakják. Le, jártunk egy ilyen szemétlerakónál, és a biztos kijelentette, hogy szerinte a Mortadello Tácsai környéken lényegtelen méretű a mezőgazdasági tevékenység pedig több mint 300 hektár mezőgazdasági terület fekszik a szemétlerakó közvetlen környezetében. A helyi önkormányzat vagy a lakosok nem is nyújthattak be panaszt ezzel kapcsolatban. A petíciókat összeszedték, a, a, a aláírásokat is, de leír, sem a múltban, sem most nem igazán nyitott a helyi problémákra. Mi már voltunk ott, jártunk ott, nagyon egyértelműen elmondtuk, hogy mi a véleményünk. Sajnálatos módon továbbra is tart a helyzet, és számomra ez szinte hihetetlen. A Lációi régióban nagyon alacsony a helyi konzultáció aránya, gyakorlatilag senki nem hallgatja meg a helyi lakosokat. A jó hír azonban az, hogy kampányában javul a helyzet. A helyi lakosság, és nem csak a mortadai Tácsói szemétlerakó helyről van szó, hát az itteni lakosokat nem igazán hallgatja meg, a közigazgatás nem vonják be őket a döntéshozatali folyamatba. Van még egy komoly aggodalmunk, a hulladék politika csupán egy magánkézben lévő hulladékkezelő cég kezében van, tehát monopólium helyzet van Olaszországban. Hát a monopólium helyzeteket általában nem szereti Európa, sőt, erre még van egy biztosunk is. Akkor hogyan lehetséges az, hogy egy nagy és fontos olasz régióban egyetlen magáncég foglalkozik kizárólag a hulladékkezeléssel? és kizárólag szemét lerakókban gondolkodnak. Nem tudom, hogy ez hogyan lehet megmagyarázni. Szeretném arra még egyszer felhívni a figyelmet, hogy a privatizáció csak rosszat tett Lációban a hulladék problémának, a problémának és nem csak a Lációi régióról van szó, hihetetlenül negatív következményei vannak mindenre a eh, helyi lakosságra. A szervezett bűnözés vagy a helyi szóhasználatban a maffia csak profitált ezen helyzetből. Más régiókban máshogy hívják a szervezett bűnözést Olaszországban. Jó lenne, hogyha átláthatások, átláthatóságot tapasztalhatnák ebben a kérdésben, jelenleg ez hiányzik. Az ajánlások világosak. Először is valóban súlyosnak tartjuk a petíció, a petíció benyújtóinak állítását, a háztartási hulladék, illetve az ipari hulladék kezelésen vel kapcsolatban súlyos helyzet alakult ki Olaszországban. Az olaszországi illetékes hatóságoknak azt mondjuk, hogy mindent meg kell tenniük azért, hogy az EU-s irányelveket átvegyék és végrehajtsák. Az Európai Bíróság ítéletét tudomásul vesszük, aggodalommal figyeljük, hogy más szabálysértési eljárások is folynak Olaszország ellen, ezeket a bizottság vezeti, ez helyes, hogy így van, de Olaszországnak mindenképpen változtatni kell a magatartásán, különben még bírságot is kiszabnak rá nincs konstruktív párbeszéd a civil társadalom vagy a petíció benyújtóival. Örüljük a kampániai, fejle, örüljünk a kampániai fejleményeknek, és arra szólítjuk fel a, a, ható, a közigazgatási hatóságokat, hogy pozitívan viszonyuljanak ezen problémához, illetve hallgassák meg a petíció benyújtóit és a helyi lakosságot. Vannak, van olyan finanszírozás, vannak olyan alapok, amelyek nem kap meg, amelyeket nem kap meg jelenleg, Olaszország blokkolva vannak ezek, a uh, hulladék irányelvvel kapcsolatosak a problémák, de hogyha jobban szétnézzük, akkor láthatjuk, hogy vannak pozitív jelek is. Nápolyban például a jobb hulladékkezelés felé mozdultak el, van egy igazi átfogó tervük, illetve a hulladék feldolgozással is hoz is pozitívabban viszonyulnak. Tehát vannak jó jelek, de mindenképpen az olasz régiókban, főleg Kampániában, illetve Lációban nagyon kritikusan kell viszonyulni a helyzethez. Tehát legyünk urai a helyzetnek, ellenőrizzük őket rendszeresen, és kérjük az átlátható éves ellenőrzéseket, auditokat. To ensure that the efforts to keep az is nagyon fontos, hogy ezt az ágazatot közkézen tartsuk, hiszen mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy milyen mértékben lehet itt magánosítani, mennyiben lehet magánkézben hagyni a hulladékkezelő cégeket. Arra kérjük a régiókat és tartományokat, hogy a hulladék hierarchia alkalmazására jobban figyeljenek oda, hiszen kizárólag ugye hulladék lerakók vannak Olaszországban. Kampánia régió, régiójában a katonaság ugye jelen van, már nagyon régóta ott vannak, és ők őrzik, ők őrzik a szemétlerakókat. Nem nagyon tudjuk, hogy ha nincs ott valami titok, akkor miért kell egyáltalán őrizni a szemétlerakókat? Korábban azt mondták, hogy semmiféle titokról nincs szó, de akkor miért van ott a katonaság? Itt is valaminek meg kéne változni. Kérjük, hogy a katonaságot vonják ki onnan. Ez is elég aggasztó, tehát hogy pontosan hogyan történik a szemét lerakás, az illegális hulladékot, akár illegális ipari hulladékot hogyan helyezik ott el. Kampániában és Lációban már nincs sürgősségi állapot, de bármikor ismételten kihirdethetik a sürgősségi állapotot. Kontraproduktív ez a típusú eljárás. Nem arról van szó, arról van szó, hogy sokan azt gondolják, hogy ilyenkor a törvényeket nem kell betartani, nem. Nyilvánvaló, hogy az európai és más törvényeket is mindig be kell tartani, mert ha nem annak meg kell fizetni az árát. Az intézményes reformok sajnálatos módon nem oda vezettek, hogy a kormányzás, a kezelés, az igazgatás jobb lenne, és ez így van a hulladékkezeléssel is. A hulladék kezelésben egyértelműben meg kell fogalmazni, hogy kinek mi a felelőssége, feladata a különböző tartományok és régiók között világosabban meg kell szabni a hatásköröket. Arra kérjük a olasz szakminisztert, hogy ezzel kapcsolatban világosabb tervet dolgozzon ki világosabb viszonyokat. Már említettem a különleges megbízott szerepét kampániában, illetve lációban. Jelenleg kampániában már nincs ilyen különleges megbízott, van egy miniszter erre a célra, Lációban azonban különleges megbízott van. Ahogy említettem, a megfelelő hulladékkezelést nem így kell megoldani, Úgyhogy kérjük, hogy ennek a gyakorlatnak vessenek véget. Konklúzión között szerepel az is, hogy a hulladék lerakást, a szemét lerakó használatát lehető leghamarabb, ennek a gyakorlatnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, és ugye tudjuk, a hulladék keretirányelv azt mondja ki, hogy helyi és regionális módon kell megközelíteni a hulladékkezelést. Olaszország túlságos mértékben, túl, túlzott mértékben a hulladék lerakókat részesíti előnyben, és ennek nagyon súlyos következményei vannak a helyi lakosság egészségére, illetve jólétre. Ami a szemét lerakókat illeti, a hulladék lerakók kiválasztása nem átlátható módon történik. Mortadella de Tecce és Piano Lolmo szemét lerakók nem megfelelő helyen lettek kijelölve. Nem csak ez a két problémás hulladék lerakó van, ezek ideiglenes szemét lerakók, de nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Tehát egyértelmű EU-s irányelvek alapján felállított kritériumokra van szükség, hogy hogyan kell kijelölni a hulladéklerakókat, ami pedig a különböző engedélyeket illeti, tehát hogy ki ellenőrzi, hogyan ezeket a hulladéklerakókat, ezt is átláthatóban kell megtenni. Egyébként pedig az olasz parlamentben van egy kétkamarás bizottság, amely ezzel foglalkozik, tehát a hulladékkal kapcsolatos bűncselekményekkel. Tavaly decemberben itt is jártak egy delegációjuk az Európai Parlamentben, szeretnénk velük együttműködni, és arra ösztönözzük a képviselőket, hogy velük szoros kapcsolatot alakítsanak ki, és így talán hatékonyabban lehet kivizsgálni a, ezzel kapcsolatban szervezett bűnözést. Olaszországban tehát még nagyon sokat teendő, Olaszországot támogatni kell, hogy a lehető legmegfelelőbb módját találja meg a hulladékkezelésnek. A miniszternek mi hamarabb föl kell lépnie, és intézkednie kell az imént kifejtett kérdésekben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Harkin asszony, Auken asszony következik. Uh, Természetesen támogatom mindazt, amit a delegáció tisztelt vezetője elmondott. Csak van néhány megjegyzésem. Először is elmondhatom, hogy ez egy nagyon jó látogatás volt. Köszönetet szeretnék mondani a tolmácsoknak, a titkárságnak. A tolmácsok is nagyon különleges helyzetben voltak. Először is szükség volt technikai felszereltségre is, azért, hogy az emberek követhessék a vitát. Ez egy óriási előrelépés volt, és nagyon örülök annak, hogy hogy a titkárság, illetve a parlament igenis megtanulta azt, hogy ezek a dolgok ilyen formában is megvalósíthatóak, és ez nagyon pozitív. De mindenkinek tisztában kell lennie. Amikor a tényfeltáró misszióról beszélünk, akkor bennünket Európa szószólóinak tekintenek, úgy érzik az emberek, hogy megfelelő tisztességes módon bánnak velük, polgárokként, és nem rosszul bánnak velük. Ez ugyanis sokszor előfordul, több száz ember gyűlt össze, és vártak ránk több mint egy órán keresztül, nagyon lelkesek voltak, amiatt, hogy a parlament időt szánt erre a témára. Ez nagyon fontos, hogy a részvételre nagyon nagyobb hangsúlyt fektessünk ezekben a delegációkban. És ha az ember újra szeretné választatni magát, akkor ez a legtöbb, amit megtehet ennek érdekében. Hatékony volt a látogatás. Van néhány megjegyzésem, ami a lációi speciális biztosról elhangzott ezzel kapcsolatban. Meglepett ez, hogy a minisztere, aki környezetvédelmi miniszterként volt jelen, újból kinevezte ezt a biztost. és azt mondta, hogy a dolgok rendben vannak, pedig nincsenek rendben egyáltalán. Ez pedig meglepő. Ami a sürgősségi helyzetet illeti, Amikor a hulladék problémája felmerül, akkor a segítségkiáltás hangzik el folyamatosan. Utána mindenki elmegy úgy, mintha megtette volna a dolgát és a hulladék lerakókat a, továbbra is a természetvédelmi területek eh, közelében helyezik el, ezt pedig meg kell akadályozni. Az utolsó megjegyzésem, a hulladék problémája nem csak Olaszországot érinti, nagyon sok más helyet is, Bulgáriát, Görögországot, Dániát, Úgy tűnik, hogy mi tudunk a legjobban elégetni hulladékot, de nem szabad az értékeket is elégetni, és az értékeket úgy kezelni, mint hogy ez hulladék volna, hulladék lerakóban elégetni őket. A zöld gazdaság kérdése felmerül így, tehát a hulladékot értékként kell kezelni, ezt újból fel kell használni, És van egy jelentés a, bizottságtól, amely ezzel foglalkozik, hogy mennyi munkahely születhetne, hogyha a hulladék irányelvet mindenki megvalósítaná. Azt gondolom, hogy ez a legintelligensebb módja annak, hogy a hulladékot értéként kezeljük, amit újból fel kell használni, újból használni kell. Itt nem a maffia a tényleges gangsterek, hanem a politikusok. Köszönöm szépen az együttműködést, és remélem, hogy a jelentést sikerül majd elfogadni jelenlegi formájában. Köszönöm, köszönöm szépen a bizottság, következik Manganára úr. Buonasera, ehm, grazie di avermi la parola. Ehm, köszönöm szépen. A bizottság tudomásul veszi az elhangzottakat, elolvastuk a delegáció jelentését, teljes terjedelmében tudodomásul vesszük az Európai Parlament következtetéseit, követ, következtetéseit a delegáció alatt látottakról. A bizottság szolgálata is foglalkoznak a helyzettel, a Láció, régi, Láció régió helyzete forrong, a helyi hatóságok, a regionális hatóságok fontos időpont vagy találkozó előtt vannak, hiszen most kéne reformálni a helyzetet. Jó lenne, hogyha nem kéne olyan különleges állapotot kihirdetni, mint annak idején kampányában. Ami pedig kampányát illeti, ahogy azt leírta a delegáció, ezt is tudomásul vettük, kampányában a hatóságok elég aktívak, és szerintem bátorító lépéseket tesznek. Imáron van egy regionális keret, program keret a hulladékkezelésről. Tavaly fogadott el egy ilyen hulladékkezelési tervet kampánya régiója. Ezt megvizsgálta a bizottság is, és elfogadhatónak ítéltük ezt. A bizottság eh, hivatalosan azt közölte az olasz hatósággal, hogy bizonyos feltételek mellett eh, bizonyos projekteket el tud fogadni, tehát a bizottság hajlandó arra, hogy az európai társfinanszírozásokat eh, felszabadítsa. Ezek már 2000 óta vannak visszatartva annak érdekében történik mindez, hogy a városi hulladék kezeléssel kapcsolatos projekteket alakítsanak ki. A városi hulladékok a hulladék hierarchián elég magas pontján vannak, tehát kampániában tényleg erőfeszítéseket tesznek, nem csak Nápoly városában, annak érdekében, hogy a differenciált hulladék gyűjtést megoldják. Köszönöm. Önök, köszönöm szépen. Todo esto me han informado desde la Secretaría que... Titkárság azt közli velem, hogy január 30-áig lehet benyújtani a módosításokat, viszont van néhány fordítási probléma. Az elején egyébként már bejelentettem, hogy január 30-a a határidő, de titkár úr jelezte, hogy a fordítási gondok miatt február 5-ére halasztják ezt el. Tehát február 5-e a módosítós, módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának hat, határideje, tehát 5-e, és aztán az, ezek elfogadására február 20-án kerül sort keríteni. Köszönöm szépen, következik a 8-as napirendi pont. DD bolgár állampolgár által benyújtott 1353 per 2011-es számú petícióról van szó, a bulgáriai Jambol légióban egy szemétlerakó építéséről. Megadom a petíció benyújtójának a szót. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! Az imént végig hallgattuk az olasz helyzetet. Nos, ez a probléma megvan Bulgáriában is. Megköszönöm a lehetőséget, hogy beszámoljak a petíciónkról. Én az Európai Unióban voltam állandó lakos 90-ig, az Európai Unió értékein nőttem fel, és Bulgáriában is ezen értékeket próbáltam elterjeszteni a bulgár demokrácia első évben. Akkor még nagyon optimisten viszonyultunk az ország jövőjéhez. Sajnálatos módon azonban egyfajta mostoha lett immáron a bolgár kormány, küzdünk ellene, a környezetvédelmi minisztériumhoz nagyon sok panasz érkezik. Lokális, regionális és tagállami szinten kell ezt a kérdést megoldani, úgy próbáljuk ezt, illetve bíróság elé is fordultunk már. Bulgáriában jelenleg nem mindenki érti azt, hogy pontosan mit is jelent az európai alapok felvétele. Sokszor a körülményeket nem is veszik figyelembe, sajnálatos módon negatív következménye mindennek a hulladék, a jamboli hulladék lerakó léte is. Jelenleg működik a jamboli hulladék lerakó, azt kérjük, hogy azon a jelleggel zárják be a hulladék lerakót. 2009. július 16-a volt az eredeti dátum a hulladék lerakó bezárására, de még mindig működik ez a hulladék lerakó. Gyakorlatilag egy eh, hihetetlenül nagy halom, vagy nagy mennyiségű káros hulladékról van szó. ennek a hulladék lerakónak a működés engedélyét kiterjesztették. Mi felemeltük en, ez ellen a szavunkat, de nem volt sikerünk. A jövőben továbbra is kérni fogják az engedély kiterjesztését. Második kérésünk a, egy jamboli új szemétlerakó kijelölésével kapcsolatos a hulladék keret irányelv, illetve a környezetvédelmi hatás tanulmány nem megfelelően lett végrehajtva. Carsten Rasmussen, a DG Regional Development képviselő ott járt, a helyszínen, elmagyaráztuk neki, hogy milyen jogsértések történtek, de sajnálatos módon azóta nem tudott elmenni a szemétlerakóba. Bulgáriában nyíltan beszélnek arról, hogy a kohéziós politikával foglalkozó ö, osztály vezető George Crumbles milyen szoros kapcsolatban van a bolgár környezetvédelmi minisztériummal. Azt hiszem, ez igen rosszat tesz az EU-s intézmények jó hírének. Valószínűleg azt a választ kapjuk, hogy tagállami hatáskörbe tartozik egy regionális hulladék lerakó kijelölése. Ugyanakkor el kell mondjam azt is, hogy számos jogszabálynak ellentmond ez a kijelölés, például a a hulladék keretirányelv 7-es 8-as cikkének, illetve ennek mellékletének is 1-es, 7-es, 8-as, 13-as, 14-es cikkének. Aztán ellentmond ez a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló irányelvnek is, a 2-es cikk, illetve a 3-as mellékletben foglaltaknak mond ez ellen, aztán a szennyezés megelőzésével kapcsolatos irányelvnek is ellentmond. Ellentmond továbbá. Annak az elvnek, illetve annak az elvnek sem felel meg, hogy egyeztetni kell a helyi lakossággal, az Európai Regionális Vidékfejlesztési Alap, az Orhuszi Egyezmény, a hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférés, a régészeti örökségről szóló jogszabályok, illetve az emberi jogokról szóló egyezményben foglaltaknak is ellentmond. Aztán a helyi, tehát a bolgár jogszabályoknak sem felelez meg. A környezetvédelmi törvényre gondolok, a hulladékkezelési, a víz, jogszabályokra, a kulturális örökségről szóló törvényre, a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló törvényre, illetve hogy milyen helyeket lehet megjelölni hulladék lerakóként. A városi lakosság egészségi, egészségvédelméről szóló törvénynek is ellentmond. Ajamboli hulladék lerakó pontos körülményeit leírtuk a petícióban. Első és legfontosabb problémánk, hogy nem volt környezetvédelmi hatástanulmány. Az engedély, amelyet megkapott Jamból, egy helyi szemétlerakóra szól, nem pedig egy regionális hulladéklerakóra. A projekt dokumentációban, dokumentációjában van egy nem szabályosan megszerzett engedély, egyébként pedig maga a helyszín nem felel meg a vonatkozó szabályozásnak. Nem tárták fel ezt a helyszínt. A befogadó képesség, nos, ez sem felel meg az európai, az európai alapelveknek. Kevesebb, mint két év alatt telt meg a hulladék lerakó nem volt elemzés arra vonatkozóan, arra vonatkozóan, hogy pontosan mit tartalmaz ez a hulladék, amely öt önkormányzatból származik. azt sem vizsgálták meg, hogy a hulladékból származó folyadékok, illetve káros anyagok hogyan befolyásolják a helyi ivóvizet. Nem volt megfelelő környezetvédelmi hatástanulmány. A helyi önkormányzatok szabálytalan döntéseket hoztak, ezeket a bíróság megsemmítette. Jelenleg folynak a fellebbezési eljárások. Végezetül még valamit szeretnék leszögezni. A Jamboli ügy azzal kapcsolatban el kell mondom azt, hogy szülőhelyem, szülővárosom nagyon közel van a Jambali hulladéklerakóhoz, illetve az új tervezett szemétlerakóhoz. Hogyha ott laknék, akkor az Európai Bírósághoz fordulnék. Ma egy polgári kör elnökeként, környezetvédelmi mozgalom elnökeként fordulok önökhöz. Több mint 250-en írták alá petíciót jamboli lakosok, akikkel, akikre közvetlenül hatással van a regionális hulladékpolitika. Az európai alapok fenntartható fejlődésére szóló jogszabályból idéznék, az új bolgár jogszabályok értelmében jelenleg a helyi lakosok nem vehetnek részt a helyi vagy regionális hulladék lerakók igazgató tanácsában. az új projekt műszaki értékelését várjuk, de a Jamboli önkormányzat nem hajlandó arra, hogy ezeket a dokumentumokat átadja nekünk bár mi is, és önök is finanszírozzuk ezt. Ugyanazon európai családba tartozunk, a néppárt családjába tartozik a bolgár kormány is. Úgy vélem, hogy az emberi egészség nem politika függő, ez mindenki számára ugyanolyan fontos. Bulgáriának nagyon nagy szüksége van az Európai Vidékfejlesztési Alapokra, de ezen alapokat úgy kell felvenni, hogy egészséges környezetet tudjunk teremteni, amelyekből profitálhatnak a jövő generációi. Miután nincs több időm, hadd mondjam el azt, hogy a részletes dokumentáció megtalálható a petícióban, kérem ezt olvassák el, és kérem látogassanak el Jambolba, ha ellátogatnak a helyszínre, akkor kérem velük is beszéljenek, ne csak a bolgár hatóságokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről várjuk a választ. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Bulgáról fogom folytatni a mondandómat. Köszönöm szépen. Köszönöm Dimitrov úr a petícióját illetve köszönöm az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a témával. Nem ismétlem meg azt a jogi keretet, amelyre a petíció is utalt. Csak eh, visszatérek eh, az október óta bekövetkezett fejleményekre, ami jelenlegi eh, hulladék lerakót eh, illeti eh, Jambolban. Ez a hulladék lerakó 32 eh, per 1999-es irányelv ellenében működik. November végén a bizottság elküldte a véleményét Bulgáriának. Ez pedig az utolsó lépés ebben a folyamatban, hogyha Bulgária nem tesz semmit, akkor a bíróság elé fogjuk vinni ezt a problémát. Ami az új regionális hulladő lerakó építését illeti Iambolban, illetve a szomszédos településeken, a bizottság bizottság a kompetens bolgárhatóságokkal felvette a kapcsolatot. Ez egy európai kísérleti eh, projekt, és a bizottság ennek keretében kontaktálja a tagországi adminisztratív szervezeteket, mielőtt elindítaná a szabálysértési eh, eljárást a 258-as cikke értelmében. A hónap elején kaptunk egy választ a kérdésünkre az új hulladék lerakó építésével kapcsolatban. Ami a technikai aspektusait illeti ennek az új projektnek, illetve a különböző kapacitásokat. Az a válasz, amit kaptunk, arról számol be, hogy ezt a projektet befagyasztották, a beruházás javaslat, amelyet a beruházó készített, illetve a környezeti hatástanulmányt, a befektetési javaslatot visszavonták. Tehát nincsen új javaslat a korábbi visszavont javaslat helyett. Ez a jelenlegi helyzet az európai bizottság az új hulladéklerakókkal kapcsolatban különböző intézkedéseket fog elindítani. Ezt az új hulladéklerakót társfinanszírozás érinti, tehát fontos az összes jogi feltételeknek, feltételnek eleget tenni. Amíg függőben lévő bírósági ügyeket nem lehet most megvitatni, nem lehet addig megvitatni, amíg a nemzeti bíróságok nem hoznak ítéletet. Én egyetértek önnel abban, hogy a bizottság közvetlen módon nem tud beavatkozni az új hulladéklerakókkal kapcsolatban, hogy ezek hol épüljenek, amennyiben betartották az érintettek az európai jogalkotást. Signora Kívánom, Kívánna valaki hozzászólni, Okin asszony? Először is köszönetet szeretnék mondani a petíció benyújtóniak. Ha jól hallottam, akkor az Európai Bizottság hatékony volt, tehát hogyha felfüggesztik a hulladéklerakó építését, akkor ehhez gratulálni szeretnénk Önöknek. Van néhány megjegyzésem. Először is. Hogyha igaz az, hogy valaki megpróbált megszabadulni a környezeti hatástanulmánytól, akkor az ilyen jellegű ügyekre nagyon is oda kell figyelnünk. Bulgária nem lesz az egyetlen ilyen ország, tehát nem az egyetlen ilyen ország, ahol ez bekövetkezett. Én voltam a tényfeltáró misszió vezetője, az elmúlt évben Bulgáriába látogattunk, és Bulgária jelentős kihívásokkal kell, hogy szembenézzen. A hulladékkezelés csak ez egyik probléma. Nagyon fontos tisztázni a kapcsolatot a hatóságok, a befektetők, a vállalkozások között. Helyenként sokkolt az, hogy kiderült számomra, mennyire szorosan összefonódnak ezek és nem mindig világos az, hogy kivel is kell tárgyalni a vállalkozásokkal vagy a hatóságokkal. De egy dolgot el szeretnék mondani. Bulgáriában többször tettem szert arra a tapasztalatra, hogy nagyon aktív és kompetív mód, kompetens módon lépnek fel a civil szervezetek. Most itt a petíció benyújtóihoz szeretnék szólni, de egyúttal a bizottságnak is mondom, mondom a következőt a bulgár hatóságok fontos, hogy odafigyeljenek. Hiszen itt egy jelentős társadalmi értékről van szó, hogyha az emberek úgy érzik, hogy van értelme annak, hogy részt vegyenek ezekben a folyamatokban, nyújtsanak pet- petíciót, illetve hogy vannak tapasztalataik arról, hogy mi a helyzet. De én most megragadom a mai alkalmat arra is, hogy hangsúlyozzam itt a szakbizottságban igenis szükség van arra, hogy támogassuk a civil szervezeteket, azért, hogy ők fenntartsák a elkesedést, illetve bátorítsuk őket a további munkára. És hogyha a nemzeti bíróságok dolgoznak, akkor hagyjuk ezt. De nem szabad, hogy eljöjjön egy olyan pont, amikor már túl késő. Nagyon jó, hogy követjük ezeket a kérdéseket. Az Árhuszi megállapodást is meg szeretném említeni, ez egy Dán megállapodás. Én mindig küzdök emellett, és nehéz a feladatom, hiszen az egyik akadály a civil szervezetek előtt akkor merül fel, hogyha nem követik az Árhuszi megállapodást. Az Árhuszi megállapodás azért született, hogy a civil szervezetek be tudják tölteni a szerepüket a demokráciában. Ezt pedig üdvözölnünk kell. Ami eh, a környezetvédelmi hatástanulmányt illeti, ennyit szerettem volna mondani, illetve az árhuszi egyezmény. Nem tudom, hogy le tudjuk-e zárni a petíciót, hogy inkább tartsuk-e ezt nyitva, azért, hogy követhessük majd a későbbieket. Oké. Okay. Eh, Jutova. Jutova Köszönöm, eh, elnök úr. Bolgárul folytatom mondandómat hiszen jelentős a jelenlévő bolgár delegáció. Köszönöm szépen. Ezt a petíciót nyitva kell hagyni, mindazok után, amit hallhattunk. Hiszen itt öt irányelv sérül, öt európai irányelv sér, sér, irányelvet sértettek meg, Ez egy befektetési projektet visszavont a bolgár kormány, viszont senki nem tudja garantálni azt, hogy nem lesznek újabb beruházási javaslatok, amelyek meg fogják sérteni mind az európai, mind a nemzeti szabályozásokat, és így a projektet később megvalósíthatják, függetlenül a környezeti szempontoktól. ezzel károsítják az emberek egészségét, akik a környéken élnek. Éppen ezért fontos lenne a bíróság előtti eljárást is követnünk, ami a meglévő hulladéklerakó bezárását illeti, illetve meg kell vizsgálni azt, hogy majd milyen eh, környezetvédelmi hatástanulmány készül az új lerakó esetében, a bizottság új dokumentumokat, új információkat fog kérni a kormánytól, és én azt javaslom, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. Bostináró. Eh, Bostináró kolléga. Thank you so much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Én is bolgárról beszélek. Megköszönöm bolgár barátaimnak, hogy ellát, ellátogattak ide. Számomra, és talán önök számára is, ez egy déjà vu élményem van. 2011-ben Szófiában és környékén láttam, és jártam, és azt láttam, hogy a vidék még mindig ugyanolyan helyzetben van, azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen környezeti károk vannak, illetve hogy a kormány mindenre hogy reagál megdöbbentő dolgokat tapasztaltunk, jó magam és Margaret is. A környezetvédelmi miniszter akkor elmondta, hogy a bolgár kormány mennyire elkötelezett, hogy megfelelően végrehajtsa az európai jogszabályokat, mennyire komolyan veszik ezt a feladatot például a környezetvédelmi hatástanulmány, hatásvizsgálat kérdését. A Jamboli esetben ez a civil szervezet demonstrálta, hogy eh, nagyon gyatra módon valósítják meg az európai jogszabályokat Bulgáriában, és nagyon részrehajló a környezetvédelmi hatásvizsgálat. A bolgár kormány immáron nem is értékeli ezt a projektet. Ismert esetről van szó, nagyon sok a csúszás, a tagállamokat felkéri a bizottság vagy a petíció benyújtója, hogy a különböző panaszokra reagáljanak, reagáljon egyik vagy másik esetben. Átkelent ez Grekászhoz hasonló ügy ez is ott is nagyon sokáig korrupció, rossz kezelés problémája merült fel, és aztán nagyon komoly károkat okozott mindez a talajnak, illetve a felszín alatti vizeknek, amelyek fontosak voltak a helyi közösségeknek. Még egy dolog, hogy is fogalmazzak, hogy ne legyen, ügyek sértő. Mit gondoljunk arról, hogy egy kormány egy civil szervezetről úgy vélekedik, hogy nem része a környezetvédelmi hatástanulmánynak, vagy arról, hogy a hivatalos hatást a projektről nem jutatja el a civil szervezetnek. Hát pontosan ez az európai jogszabályok értelme. Nyilvánvalóan nem megfelelően alkalmazták az európai jogszabályokat. A Szuhodor esetre visszatérvén, ez, ami ugye eh, Szofiához közeli eh, hulladék lerakóról van szó, nagyon hasonló eset, mint ez. Az európai jogszabályok folyamatos árba tiprásáról van szó a hulladék eh, kezelés témájába, Erről van itt szó, akár tetszik ez nekünk, akár nem. 2013-ban a parlament el fogja fogadni az új MFF-et, olyan rendszabályokat is, amelyek az, az alapokról szólnak, tehát arról, hogy különböző projekteket hogyan kell, a különböző európai finanszírozású projekteket hogyan kell megvalósítani. A bizottság feladata, sőt kötelezettsége, hogy új, még szigorúbb szabályokat hozzon létre arról, hogy hogyan kell az európai jogszabályokat átvenni, végrehajtani, és a tagállamok és arról, hogy milyen határidővel kell a kormányoknak, a tagállami kormányoknak reagálni a panaszosok felvetésére, vagy a bizottság megkeresésére. Illetve azt is el kell érni, hogy 2014-től Európa nem fog olyan projektekre pénzt vesztegetni, amelyek nyilvánvalóan nem, fele, nem felelnek meg az európai jogszabályoknak a kör, környezetvédelme. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Bosztinár úr. Dimitrov úr kért szót. Röviden, röviden kérem szépen. Ще бъда наистина много кратък. Искам само да кажа, че що... Nagyon rövid leszek. Ami a civil szervezeteket illeti, illetve a hasonló szervezeteket, bennünket nem informáltak arról, hogy mi is történik. Ami a beruházási projekt visszavonását illeti, ez az információ nem egészen pontos. A szervezetünknek köszönhetően nagyon sok időt fektettünk bele ebbe az ügybe. Két éve próbáljuk meg megakadályozni ezt a beruházási projektet. Vitatkoztunk a szabályok megsértéséről, és a befektetési projektet csak részben mondták vissza. Egy hamis korábbi környezetvédelmi hatástanulmányra hivatkoztak, és azzal az érvel álltak elő, hogy ők már aláírták a szerződést a Jambor régió önkormányzatával. Nincsenek meg azonban a megfelelő dokumentumaik, a megfelelő környezetvédelmi hatástalomány, de ezt be sem hajlandók vallani. Még azt sem hajlandók bevallani, hogy társfinanszírozást kértek, hanem arra hivatkoznak, hogy a Jamboli régió vezetésével már aláírták a szerződést. Ezt feltétlenül el szerettem volna mondani. Köszönöm. Akkor, ha megengedik, akkor nyitva hagyjuk ezt a petíciót. tehát nyitva tartjuk, folytatja angolul az elnök. Még egy dolog, levelet kell küldeni a bolgár kormánynak, melyben az imént felvetett problémák megoldását várjuk a, ö, a kormánytól. Ez mindenkinek megfelel? Jó, köszönöm. Petíció número 9, presentada por... 9-es petíció, Ioannis Papadopoulos belga állampolgár nyújtotta ezt be, 2012 per 212 per 2008-as számú a görög a görögországi szemét lerakókról, hulladék lerakókról szól ez. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák és tisztelt bizottsági tagok. Nagyon köszönöm, hogy már harmadszor itt lehetek önök között, és azt szeretném elmondani, hogy, hogy nem is tudtam, hogy ma itt leszek önöknél. Én 12 órakor tudtam meg, hogy ma délután jöjjek ide, nem tudom, miért történt ez ilyen későn, tehát nem nagyon tudtam rá felkészülni éppen ezért. 2008. februári prezentációmat fogom itt bemutatni önöknek, és ezt elmondom, hogy milyen indokaim vannak, és hogy mi minden vezetett a 2008-ban ismerté vált környezeti katasztrófához. 2013-ban ma már azt lehet mondani, hogy ez egy tudományosan igazolt tény. Tehát az 2008-as első prezentációmban Korfuról és egy másik hulladék lerakóról beszéltünk, Levkimivel kapcsolatban. Most nem szeretnék beszélni. Egyébként ezt a lerakót megépítették, de nem működik. És önök is tudják, hogy egy sír emlékre került ráépítésre, akit egyébként a biztonsági erők öltek meg 43 éves korában. És ez a lerakóhely nem működik, mivel Lefkimiben a lakók nagyon keményen reagáltak erre, és a helyi hatóságok egyébként félnek attól, hogy ezt a lerakót egyáltalán üzembe helyezik, tehát egyáltalán nem is merik üzembe helyezni. Karbonáriban viszont más a helyzet, Karonáriban ugyanis a hulladék lerakó üzem, és ezt én annak idején meg is mutattam önöknek, hogy megkapta a hatóságoktól az engedélyt. Hát most akkor hadd beszéljek erről, hogy a Desproti lerakót is már megmutattuk, ami karbonári előtt egyébként, azt 1999-ben EU-s formásokból került megépítés, és nem került soha üzembe helyezésre. Tehát 2009-ben, az 10 évvel később készült ez a fotó, ez a lerakóhely sosem működött. El is mondtam a bizottságnak is, és egyébként e, ezt az Európai Bizottságnak elmondtam, hogy ezt a lerakóhelyet nem helyezték üzembe. A bizottság erre a görög kormányhoz fordult, és azt kérte, elmondta, hogy gyakorlatilag mi történik itt, és itt, hogy engedély nélkül működik, és akkor most gyakorlatilag ilyenkor ismét a bizottság a görög kormányhoz fordul, 2011-ben újra ad egy engedélyt az üzemeltetésre, 2011 májusában. Tehát 99 óta nem működött, és a karbonárival kapcsolatos petíciómban láthatják, hogy 2011-ben egy kis focipálya csak azért került megépítés egy ilyen pici városkának, hogy megkapja a pénzt az Európai Uniótól. 2012-ben, 2013-ban mit látunk? Tele van a lerakóhely nem fér el semmi, és egy-egy kilométerre lévő karbonáriba lévő lerakóba irányítják át az árukat. Viszont a környezetvédelmi tanulmány ez nem erre a lerakóra készült. Tehát egyébként 2011. decemberében, 20-án egy másik prezentációt is tartottam, és ezt követően volt egy nagyon intenzív levélváltás a bizottsággal, és egyébként megnyílt egy, megnyitottak egy eljárást ezzel kapcsolatban is. És amikor 2011-ben visszatértem ide, és én szóltam önök előtt decemberben, akkor pedig én eh, most ugyan itt nincsenek már eh, képviselők, de azért mutatok önöknek egy szemét. ezt az urat, nem tudom, hogy ismerik ezt az urat, aki itt az előző estén, Papa Konstantino, aki még akkor korábban pénzügyi miniszter volt, és egyébként 2011. december 19-én környezetvédelmi miniszter volt, aki egyébként itt találkozni akart az összes görög EP képviselővel, hogy megbeszélje velük, hogy december 20-án milyen petícióval kapcsolatos álláspontok legyenek, illetve mi kerül megbeszélésre. Pajarelli asszony is úgy volt, hogy eljön, és egyébként ő akkor elmondta az összes LP képviselőnek, hogy ezt be kell zárni, mert különben ezt bemutat a petíciót, mert különben nagyon nagy költségek keletkeznek. És egyébként még csak azért hadd mondjam el azt, hogy okiratok hamisításáért egyébként jogi eljárás folyik ellene, a svájci bank titok ellen is vétett. Tehát és azt kérdezem, hogy ha ennyi minden ellen vétett, akkor miért pont a mind környezetvédelmi miniszter járt volna becsületesen? Hát most azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban hála Istennek, de hogy miért mondom, hogy hála Istennek, Görögország gazdasági és pénzügyi válságban van. De miért? Azért, mert az összes görög hivatalnok úgy érzi, hogy felszabadult, és már ezt a politikai igát nem érzik a fejük fölött. Nagyon sok görög hivatalnokkal beszéltem 2008 óta, akik egyébként, hadd mondjam el, hogy vannak köztük nagyon sok kompetens hivatalok is, de vannak nagyon sokan, akiknek inkább jobb, ha elrejtőznek a, az ilyen vizsgálatok előtt. 2011 májusában eljöttek a környezetvédelmi felügyelők, hogy megnézik a karbonári lerakót, és egy 40 oldalas jelentést készítettek ezzel kapcsolatban. Én a jelentés olvasata után teljesen megdöbbentem, mert én csak egy egyszerű polgár vagyok, nem vagyok ge- se geológus, se hulladéklerakó szakember. Az összes jelentésben, amit én benyújtottam, felsoroltam ugyanazokat a problémákat, amik ebben a jelentésben is szerepelnek. Tehát gyakorlatilag ők azt ismétlik meg ezek a környezetvédelmi felügyelők, amit én is leírtam, nem voltak környezetvédelmi ellenőrzések, nem volt semmiféle tanulmány, hogy nem, volt, nem tömörítették, nem vízszigetelték a folyadékok elszivárgás ellen ezt a lerakót, és gyakorlatilag a görög kormányt védte a bizottság. Hát, hogyha kivonatosan idézek ebből, 2010. március 31-i levelében itt az is szerepel, hogy nem zajlik recycling, újrahasznosítás, nem választják szét a szemetet, és a görög környezetvédelmi hatóság ellentmond ennek. Azt mondja, hogy ez nem így van, hanem a lerakó ellenőrzésekor ők pontosan leellenőrizték, hogy ezeken a teherautókon milyen hulladék blokkok talál, voltak találhatóak szelektíven, és én most pontról pontra szeretném ezt elmondani, hogy a környezetvédelmi felügyelők az egyes ellenőrzéseik során megállapították, hogy egyáltalán nem felel meg semmiféle környezetpolitikai előírásnak az a mód, ahogy ott gazdálkodnak, ez az ilyen-olyan cikk alapján, stb. stb. De ez most csak tulajdonképpen példa szeretne lenni. Tehát a bizottság erre Inixiával kapcsolatban adott egy választ, és ebben az szerepel a környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban, hogy Exibia megfelelő módon kerül kezelésre. De ez a hulladék lerakó hely, ez gyakorlatilag úgy lett megépítve, hogy gyakorlatilag föl tudja fogni az ott lehullott csapadékot, és az áradásokat megakadályozza. Na most erre azt írja a görög környezetvédelmi minisztérium, hogy az átfolyó csapadékokat ellenőrizni lehet, és a különböző konstrukciós egységek ellenőrzése és az intézkedések, amelyeket ott tesznek, az átszivárgások ellenőrzése érdekében oda vezetett, hogy meg lehetett állapítani, hogy ez egy törvényeknek, előírásoknak megfelelő módon történik. Hát de akkor most, ez most egy idézet volt. De ez nem így van. 2010. július 11-én pedig igazolás nyer, hogy ez egyáltalán nem így van, és hogy teljesen igazunk van ezekben a pontokban, amiket itt leírtunk. Most nem szeretném önöket fárasztani azzal, hogy mindent felolvassak, de hogyha itt arra hivatkoznak, hogy megfelelő el, víz elfolyási lehetőségekről gondoskodtak. Hát hadd mondjam erre azt, hogy Görögországban az összes lerakó helyet folyók ö, mentén, és, és hogyha a, gyakorlatilag a lexidiai lefolyásnak a biztosítása rendkívül nehéz ügy, hiszen itt minden a tengerbe folyik, a folyókba folyik be, ez rettenetes. A tervezők célja az volt, hogy a mérgező anyagokat ne kelljen különösebben kezelésnek alávetni, hanem azok nyugodtan, közvetlenül folyjanak be a folyóba. És karbonáriban pedig szintén meggyőződtem róla, hogy ez ugyanígy történt, tehát létezik ott egy cső, ami a Kotitos folyóba közvetlenül belevezette egyébként ez a mitikus Styx folyó, híres Styx folyónak egy mellékfolyója, amit szépen ez E, elszennyez, és gyakorlatilag a deltáját sem védi ennek a folyónak. És egyébként a bizottság elemzése ezt vissza is igazolja, hogy mi igen, második elemzésünkben igazoljuk, hogy ez a cső ott van, létezik, és ez a 2009. szeptemberi jelentésben is igazolják, hogy ott valóban megtalálták ezt a betonozott csövet, amit betonnal közben betömörítettek. Na de hát akkor erre nézzük meg, mit mondanak a görög környezetvédelmi felügyelők. És azért itt hadd emlékeztessek arra is, hogy 2010. júliusában ö, ból származik ez, tehát, hogy megállapították a vizsgálat során, hogy egy műanyag cső van ott, a helyszínen, ami 40 méter hosszúságú, és valóban belenyúlik egészen a folyó medréig. És egy icipici kis átfolyás lehetséges, ugyancsak a jelentés szerint azonban azért az átfolyás megvalósult, és a felügyelők véleménye szerint ezt a csövet akkor építették, amikor a lerakóhelyet is létesítették, és megállapították azt, hogy több mint valószínű, hogy az átszivárgás itt nagyon is megvalósul. Hát ez márciusban történt. Ezután az illetékes hatóságokat tájékoztatják, és ezt a témát őfeléjük is közlik. Tehát itt gyakorlatilag a helyzet egyébként az, hogy attól függően, hogy éppen mennyi csapadék hullik, nagyon is sok átszivárgás valósulhat meg. Tehát akkor hát kérdezem meg, hogy hogyan e, tovább nagyon sok COB, DOB 5-ös értéket állapítottak meg, és ez az érték úgy tűnik, hogy nagyon is magas, és megfelelő módon nagy szkeptikussággal kell, hogy ezeket az értékeket figyelembe vegyük. Tehát az átfolyások miatt a teljes talajvíznek az elszennyezésétől kell tartani, és ez nagyon is azzal fenyeget, hogy a talajvíz is szennyeződik a szemétlerakó, hulladéklerakó miatt. Tehát itt ö, mindenféle szereket, elemeket találtunk a vízben, de ezzel most nem fárasztom önöket. 2010-ben a bizottság azt írja egészen egyszerűen, de hadd próbáljam megtalálni előbb ezt az Európai Bizottság által írt levelet, azt írja itt, ott keressem elő, hogy a görög köztársaság, jaj, nem találom ezt a helyet, ahol ez szerepel, ez az idézet. Nagyon sajnálom, mert hiszen nagyon röviden ezelőtt tájékoztattak, hogy ma nem ezen az ülésen, de megtaláltam. Tehát a bizottság elmondta, hogy nincs szükség arra, hogy ezt a panaszt a továbbiakban is nyitva tartsuk, mert hiszen ez a hulladéklerakó megfelel az európai előírásoknak. Én nagyon meg vagyok lepve, hiszen 2011-ben ezt válaszolja nekem az Európai Bizottság, és utána az Európai Bizottság honlapján pedig azt találom, hogy a tagállamok teljesítményvizsgálatában 2012. júliusában Görögország vonatkozásában azt olvasom, hogy a lerakó irányel végrehajtásával kapcsolatban megállapítja a bizottság, hogy Görögország autonóm módon tudja kezelni ezt az irányelvet, de csak 61 lerakó felel meg ennek az irányelvnek. Na de hát akkor most ugyanez a bizottság, aki azt mondta, hogy minden tökéletes, az azt mondta, hogy, hogy tulajdonképpen én biztos vagyok benne, hogy az az egyetlen egy, amelyik viszont nem felel meg, mint ezeknek az előírásoknak, az biztos vagyok benne, hogy a kárbiári hulladéklerakó, amiről most itt szó van. Tehát ez a dolog lényege, de lá- igen, azonnal befejezem. Én egyébként ezután a petíciós bizottságba benyújtottam további dokumentumokat is, tehát itt nagyon nagy tévedés áll fenn ezzel kapcsolatban, és Kremlis úr pedig a Katimerini újságban egy interjúban is bevallotta, hogy ő is feltételezte, és abból indult ki, hogy ez a projekt tovább folytatható. Amit Gárvanári úr elmondott, ez az Elinikóra, Pireuszban is, és a Grammatikóra, és a egyéb más helyekre is vonatkozik, ahol gyakorlatilag már ráadásul át is éltük, hogy ez milyen rettenetes kihatásokkal volt, hiszen üzembe helyezték, és utána egy másik lerakó helyet hoztak létre, csak azért, hogy megússzák az európai bírságot. Tehát hogyha én ezeket a jelentéseket benyújtom önöknek újra, amit egyébként már benyújtottam, és a, tehát a görög környezetvédelmi felügyelők jelentését, hát ez tényleg szörnyű. De én azt gondolom, hogy ekkor beütött a válság Görögországban, aminek nagyon sok jó hatása is van, és ugyanis oda vezetett, hogy gyakorlatilag a, a hivatalnokok, akik egyébként rendes emberek, csak eddig nyomás alatt éltek, most máshogy tudnak cselekedni. Parce qu'ils ne savaient pas les problèmes que vous avez eu euh, avec la notification. Normalement, Általában nem így dolgozunk. Remélem, hogy ezek a dolgok nem ismétlődnek meg, minden esetre köszönjük szépen Papadopoulos úr bemutatását. Jor. Most Koliniotis úrnak adom meg a szót, remélem jól ejtettem a nevét. Uh, je crois que les informations que je vais donner à votre Köszönöm. expert euh, vont... Köszönöm szépen. amit itt elmondhatok a bizottságban, az az, ami egyébként valószínűleg elégedetté fogja önöket is, és a petíció benyújtóját is tenni. Tehát a petíció benyújtója itt elmondta, hogy itt az eredeti lerakókat érinti ez a dolog, az elmondása szerint, és nem pedig minden egyes lerakót, illetve más lerakókat, Görögországban Kajeneivel kapcsolatban mi itt egy szerződésszegési eljárást indítottunk be, ami egyébként egy hiányzó engedéllyel foglalkozott, és a görög hatóságok adták ki ezt az engedélyt. Gyakorlatilag annak idején a petíció benyújtóját erről tájékoztatták, és akkor mi annak idején egy szerződésszegési eljárást indítottunk ezzel kapcsolatban, és most hallottam, hogy más adatok is rendelkezés állnak, amelyeket akkor nem bocsátottak még rendelkezésünkre. Nagyon megköszönnénk, hogyha a petíció benyújtója ezeket is rendelkezésünkre bocsátaná, hogy ezekkel a lerakókkal kapcsolatban is beindíthassunk ilyen hasonló eljárásokat. A levkimi lévő lerakóval kapcsolatban a petíció benyújtó helyesen mondta el azt, hogy a helyzet nem változott azóta, a projektet megvalósították, és hát ehhez nem tudunk mit hozzáfűzni. És volt egy környezetvédelmi vizsgálat egyébként, amely a 2011-es, 91-es irányelvnek felelt meg, és gyakorlatilag itt a hulladékokkal foglalkozó irányelvvel kapcsolatban, és gyakorlatilag az irányelv alapján helyezték üzembe ezt a lerakót. Tehát akkoriban ez a kritériumokat teljesítették. Kárpanári a legfontosabb eset egyébként. Ugyanis a legutóbbi találkozón a bizottság elmondta azt, hogy a petíció benyújtója által benyújtott adatok alapján, amelyek 2011 márciusiak voltak, a bizottság egy folyamatot eljárást fog beindítani, és kapcsolatba fog lépni a görög kormányjal, ami érdekelni fogja a petíció benyújtását, hogy hogyan reagált a görög kormány erre, és egyébként emiatt a bizottság egy új szerződésszegési eljárást kíván beindítani. Tehát ez azok alapján, a problémák alapján, amelyet a petíció benyújtója közölt velünk. Tehát most itt nem szeretném felsorolni ezt az összes intézkedést, tehát ez a cső, ami egy folyóig vezet, ahol egyébként gázok is keretkeznek, és január 24-én csütörtökön a biztosok tanácsa egyébként beszélni fog arról, hogy Görögországnak ne írjunk-e levelet, ami a görög kormányt fogja figyelmeztetni, felszólítani ezekre a dolgokra. Tehát pótlagos közleményt fogunk küldeni. A petíció benyújtója által elmondott néhány ponttal kapcsolatban még hadd mondjak el valamit, például itt a csövekkel kapcsolatban, amelyeket említette. A petíció benyújtója azt mondta, hogy a bizottság 2011-ben, illetve még az előtt a, megkereste a görög kormányt ezekkel kapcsolatban, és közölte a görög kormányal, amit a petíció benyújtója közölt velünk, és erre azt mondta a görög kormány, hogy persze, ott van valóban ez a cső, de ezt betömtük betonnal, és már nem működik emiatt ez a lefolyó cső. Viszont a környezetvédelmi felügyelők megállapították, hogy ez nem így van, és ez valóban egy hatalmas nagy probléma, ami nem csak a környezetvédelmi e, törvények ellen vét, hanem még megsérti a gyakorlatilag a bizottsággal szembeni kötelezettségeit is a tagállamnak, hiszen hogyha ez egy konkrét hazugság volt a bizottság felé, akkor ez egy nagyon súlyos dolog. És ezért nagyon is csak sajnálni tudom azt, hogy a bizottság jelen pillanatban nem rendelkezik olyan erőforrásokkal, hogy ezt ott a helyszínen személyesen a bizottság megvizsgálhassa. Tehát gyakorlatilag ilyenkor rá vagyunk utalva arra, hogy az ottani hatóságok mit közölnek felénk. Még azt is hadd mondjam el, hogy a petíció benyújtója persze joggal vetette fel, hogy a bizottság miért most reagál erre, miért nem a tervezési szakaszban nyilvánult meg ezzel kapcsolatban. Hát itt hadd csatlakozzak ahhoz, amit már elmondtunk a bizottság részéről, itt ebben a bizottságban hadd mondjak annyit, hogy mielőtt a lerakót gyakorlatilag, tehát a tervezés után, de az üzembehelyezés előtti szakaszban nekünk a környezet védelmi vizsgálatot egész pontosan meg kellett volna vizsgálnunk a 2011 per 91-es irányelvet. És tehát meg kellett volna vizsgálni, hogy ott az ott előírt eljárás betartották-e, de nem tudtunk más tenni az hulladéklerakó irányelv alapján, mivel addigra már üzembe helyezték ezt, és a görög hatóságok minden lépést megtettek volna annak érdekében, hogy ez a lerakó abszolút törvényszerűen tudjon működni. Az üzembehelyezést követően a bizottság egyébként azonnal megvizsgálta, a petíció benyújtása után a vizsgálati jelentést, és ez alapján megállapítás nyert, hogy nem, nem felel meg ezeknek az előírásoknak ez a lerakó, és éppen ezért e, a biztosok fognak dönteni arról, hogy Görögországot figyelmeztetni fogják-e, vagy nem levélben, írásban ezzel kapcsolatban. A még hadd mondjak el a környezetvédelmi irányelv és ennek kihatásával kapcsolatban valamit. Jelen pillanatban itt azért még vannak lyukak. A bizottság nemrég javasolt egy új irányelvet, amely biztosítaná azt, hogy ilyen esetekben nagyobb biztosítékokat kelljen nyújtani a tagállamnak annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor ilyen problémákra, és a petíciós bizottság egyébként holnap fog erről a dologról még majd tárgyalni. Köszönöm szépen! Oh, eh. Köszönöm. Nem tudom, hogy van olyan képviselő, akik szeretnék kérdést föltenni. Én pedig szeretnék föltenni kérdést a bizottságnak. A petíció benyújtója egy olyan állítást tett, ami, hát hogy is mondjam, minden képviselő számára kérdőjeleket vet fel. Igaz, hogy egy európai alapokból finanszírozott szemét lerakott, vagy hulladék lerakott sosem használt Görögország? Ez tényleg így volt? Le volvo, le volvo, le volvo. Még egy. Megértette a kérdés? Értette a kérdésemet? Euh, excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Elnézést, nem értettem jól a kérdést. Elnök, az lenne a kérdés, hogy igaz-e, hogy egy hulladék lerakót épített Görögország Európai Uniós pénzekből, amelyet, amelyet soha nem használták. Ez tényleg így van? Vagy erről nincs információ? Hogyha a kollégániról beszél, akkor azzal kapcsolatban nincs információ. Európai alapokat használtak, de természetesen mindenképpen ennek utána kell járni. Jó, köszönöm, hogy az elnök. Előbb-utóbb be kéne fejezni az ülést, úgyhogy három-négy percet adok. Kérem, hogy röviden szóljon hozzá. Kérem, reagáljon az itt hallangzottakra. Elnök úr, amit itt elmondott, az teljesen igaz. J'ai retiré la diapositive, mais la... 99-ben hozták létre a hulladéklerakót. Itt az előbb bemutattam, a, hogy milyen, mennyibe került ez. A, soha nem működött, és csupán az itteni panaszom után kezdték el ezt használni. Csupán azért történt mindez, hogy Görögország fel tudja mutatni, hogy íme használja a hulladéklerakót. A hulladéklerakó egyébként a hulladék lerakó ö, mérnöke jelenleg a gör, egy görög minisztériumban dolgozik, akkoriban még, ö, akkoriban még mérnök volt, most már pénzügyekkel foglalkozik. 2008-ban már tudtuk, hogy baj lesz ebből a hulladék lerakóból, mert nap mint nap látunk hasonló eseteket, ami pedig sajnálatos, hogy meg kell várni, hogy létrejöjjön a szennyezés, hogy piszkosak, szennyezetek legyenek a folyók, hogy panaszt nyújthassunk be. De hát hogyan lehetséges? 2008-ban is feltettük a kérdést, hogy egy ilyen hulladéklerakót építsenek. Hogyan lehetséges az, hogy azok, akik finanszírozzák a dolgot, nem tudnak elmenni a helyszínre, hogy ellenőrizzék, hogy mi is a helyzet? Most Görögországnak gondjai vannak, nincs arra szükségünk, hogy németek ellenőrizenek minket, nem. Mi Görögországban is képesek vagyunk arra, hogy ellenőrizzük magunkat, de senki nem figyel rám. Se Görögországban, se Európában. Nagyon sokan vannak olyanok Görögországban, akik odafigyelnek a dolgokra, és felemelik a szavukat, de senki nem hallgatja meg őket. Köszönöm, elnök. Az lenne a javaslatom, hogy hagyjuk nyitva ezt a, javaslat, ezt a petíciót Május végén a petíciós bizottság Görögországban, Görögországba tervez egy látogatást, és hogyha ez megfelel önöknek, akkor ezen hulladék lerakóhoz is ellátogatunk. Tehát a mai petíció helyszínéire ellátogatunk, hogy ez így megfelelő. Vilandúr Elnézést, nem láttam. Eh, first the, the lady, no? De hát hölgyeki az elsőbség. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. És én a bizottság képviselőjét szeretném megkérni arra, hogy hadd kapjuk meg a megfelelő információkat, és hogy ezekről tudhassunk, és konkrétan szeretném tudni, hogy meddig számíthatunk arra, hogy megküldik nekünk konkrétan az ezzel kapcsolatos információkat. A commission tényleg a palabra. Bizottság. Vous voulez dire de l'évolution du dossier? Euh? Ez azt jelenti, hogy azt szeretné tudni, hogy euh, hogyan vastagszik ez a, ez a dosszié, tehát az újabb anyagokat természetesen elküldjük, de itt küld minden újabb anyagot, euh, illetve a javaslatát is, úgyhogy hamarosan megkapja. Még egy képvisel, még egy kérdés? Uh, Köszönöm szépen. Az én kérdésem az tulajdonképpen a pénzügyi helyzetre vonatkozott, és a részleteket is szeretném megismerni. Euh, pour cet aspect-là, je vais rentrer en contact. Ami ezt illeti, a DG Régiós kollégákkal felveszem a kapcsolatot. Igazából ez nem környezetvédelmi kérdés, tehát a regionális főigazgatóság kollég, dolgozó kollégámmal felveszem a kapcsolatot, mondjuk holnap elküldöm, jó nekik ezt? Eh, Igen, de meddig, mikor számíthatunk rá, vagy meddig küldik meg ezt nekünk? A nevükben nem tudok uh, ígéretet tenni, hiszen ezek régi információk, úgyhogy nem gondolom, hogy problémát jelenthet az, hogy el kell őket küldeni. Jó, akkor jó lenne, hogyha mi hamarabb megkapnánk ezen tájékoztatást. Pilandú. Äh, ich bitte äh, höflich um zwei äh, Punkte, ob man Én itt egy-két pontot szeretnék megkérdezni, mégpedig, hogy holnap a 47-es napirenddel kapcsolatban el tudnának-e látni a romániai Raiffeisen bakkal kapcsolatos dokumentumokkal, már csak azért is, mert én egy másik petíciót néhány nappal ezelőtt, ez egy építési takarék szövetkezetre vonatkozó petíció Romániában, amivel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Másrészt pedig szeretném megkérni önöket, hogy a bizottság titkársága járjon utána, hogy a Szófila petícióval kapcsolatban az Agrárbizottságot kértük állásfoglalás leadására, és nem adott le ilyen állásfoglalást, de gyakorlatilag állnak a dolgok. Itt biológiai Nobel-díj nyertesei állnak e mögött, hát gyakorlatilag nevetségesé teszik magunkat itt, hogyha, amikor a petíciós bizottság részéről, hogyha nem tudunk haladni előre. Köszönöm, Villandor, így fogunk eljárni, és megkérem a titkárságát, hogy mi hamarabb tájékoztassa önt. Ugyan 47-es pontot mondott, még a holnapi döntés előtt fog, fogjuk önt tájékoztatni. De Villand úr előre szaladt, mert még van egy napirendi pontunk a koordinátorok ülése előtt. A tízes pontról van szó. LAG spanyol állampolgár nyújtotta ezt be az Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción nevében. A téma települési szennyvíz kezelése, a 91 per 271 per EGK irányelv megsértéséről szól ez, mi szerint a Duero folyóba kezeletlen szennyvizet öntenek. José Luis Martín úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Elnök úr, engedje meg, hogy spanyolul beszéljek. Ez a petíció arról szól, hogy a ö, települési szennyvizekről szóló ö, irányelvet teljesíti-e Spanyolország egy kis vagy közepes méretű városról van szó, Szamoráról állítólag ö, kezeletlen szenny, ennek a városnak a kezeletlen szennyvizét a Duero folyóba öntik. A spanyol hatóságok az eljutott, eljutatott dokumentumok alapják tudatában vannak ennek a ténynek, tudják azt is, hogy mindez illegális, a spanyol jogrendnek nem felel meg, a kezeletlenül, a szennyvíz kezeletlen folyóba öntése a bizottság számára rendkívül furcsa az, hogy a spanyol hatóság tudatában van a problémának, de semmilyen módon nem avatkozott bele a kérdésbe, sem a döntéshozatalba, tehát kényszerítő módon sem járt el. Hogyan tehet azért valamit a bizottság, hogy a spanyol hatóság fellépjen? Először is kiadhat egy nyilatkozatot, amely arról szól, hogy igenis jogsértésről van szó. Ugye ez egy 200 fős település, de sajnálatos módon azt még nincs módjában vizsgálni az Európai Bizottságnak, hogy a vonatkozó irányelv 8-as pontját a tagállamok teljesítették-e. a települési szennyvizek összegyűjtéséről, kezeléséről szól ez az irányelv nagy agglomerációkban. Horizontális eljárást használ a bizottság minden tagállam esetében, tehát az összes érintett agglomerációt megvizsgáljuk. a helyi és regionális önkormányzatokat felhívjuk mindig arra, hogy oldják meg, az, oldják meg a hasonló problémákat. Ugye nyilvánvaló, hogy súlyosan rontja a környezetvédelmi helyzetet Spanyolországban ez. Ugye meg kell ismerni, hogy pontosan mi is a környezeti helyzet, illetve mi a közigazgatásági helyzet az érintett régióban a bizottság rendkívül aktív ezen a területen. Nagyon sok nyitott eljárása van az Európai Bizottságnak az összes tagállamban. Spanyolországot már többször is elítélték azért, mert ezt az irányelvet nem tartotta be. Kezeletlen szennyvíz problémája merült fel, tehát már több esetben Spanyolországgal szemben, a kisebb agglomerációkban is, tehát a 2000 és 7000 közötti lakossal rendelkező városok, települések esetében. Hasonló helyzetről van most is szó, folytatjuk az eljárás, de újabb lépéseket nem szeretnénk tenni ezzel kapcsolatban. Ki szeretne hozzászólni? Senki. Hát ha senki sem szól hozzá, akkor lezárjuk ezt a petíciót. Sí, me, me avisan, como, como decía, como no había contestado las autoridades. Eh... A, sp a spanyol hatóságok ugye nem igazán reagáltak. Az mondjuk nem meglepő, ez ne, nem meglepő, de hát eh, legalább azt kéne tudni a spanyol hatóságoknak, hogy van ilyen petíció. Kérdezzük már meg tőlük, hogy miért nem válaszoltak a bizottság megkeresésére. Ez így jó lesz?